So, liebe Kolleginnen und Kollegen, eröffne ich wieder die Sitzung. Nos, akkor újra megkezdjük az ülést. A tízes napi rendi pontnál tartunk. Ez pedig eszmecsere a WTO világkereskedelmi szervezet nagykövetünkkel, Pankrátis úrra, akit itt üdvözlök. kedves kollégák, a VTO gyakran vitánk, vitánk témája, és Balin megint azt várjuk, azt vártuk, hogy előre lépünk, nagyon reméltük azt, hogy tovább halad a VTO. Sajnálatos módon ezek a reményeink nem teljesültek, és eddig a Trade Facility egyezmény kudarcot vallott, és úgy tűnik, hogy nagyobb a kopogtatók, mint mi azt gondoltuk. Jelenleg ez a helyzet. Jövő héten lesz a videó plenárisa, és aztán februárban pedig a miniszteri konferencia, úgyhogy pont most van annak az ideje itt, hogy belegondoljunk abba, hogy a VTO hogyan is működik. És hogy hogyan kell reagálnunk az eseményekre. Nagykövet úr, mindig felmerül az a kérdés, hogy mi legyen a WTO-val, nem lenne jobb inkább regionális, bilaterális egyezményeket kötni, mint a WTO-ra számítani? És természetesen a konkrét tárgyalási témák mellett mindig felmerül ez a kérdés, és az, hogy a VTO léte mellett tesszük le a voksunkat, az gondolom nyilvánvaló, hiszen nem csak a VTO-nak a feladata, hanem a politikai elit feladata, és a mi feladatunk is, hogy a multinacionális dimenziót erősítsük. Úgyhogy nagyon sok kérdés merül föl, úgyhogy Pankráti szúr, nagyon örülök annak, hogy itt van velünk, úgyhogy meg is adom ennek a szót. Thank you, Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim, nagyon örülök annak, hogy lehetőséget kapok arra, hogy a VTO-ról szólhatok. Röviden rávilágítok arra, hogy miért fontosak a több oldalú tárgyalások, és természetesen a Trade Facilitation egyezményre kitérek, a Bali fordulóra, és mindenre, amire megkértek. De egy kicsi szélesebb hátteret szeretnék adni a jelenlegi válság, ami jellemzi ezt a szervezetet, lehet, hogy nem a válság egyike lesz, hanem a válság, amely nagy változásokat okoz majd a tárgyalások szerkezetében. Én a problémákkal, nehézségekkel és kihívásokkal foglalkozom általában, úgyhogy hagyd kezdjem azzal, hogy nagyon fontos, hogy ne felejtsük el, hogy a VTO nem csak egy tárgyaló szintér, más feladata is vannak, az elnök úr is említette, vitarendezés, Aztán van egy egyetlen álló jellege, annak ellenére, hogy máshol is történnek erre erőfeszítések, de még sincs ehhez hasonló több oldalú tárgyalási hely, egy több oldalú egyezmény. Aztán ott van a monitorozó felügyelő szerepe a WTO-nak. A válság során ezt nagyon megerősítettük, és nagyon nagy a szerepük abban, hogy megakadályozunk azt, hogy a válságra protekcionista intézkedésekkel reagáljunk. Aztán gyakran alulbecsüljük a mindennapi munkát, ez nem más, mint a jelenlegi szerződéseknek a futtatása, a kezelése. Aztán nagyon fontos az, hogy a prevenciós intézkedések a válság megelőzésére, vita rendezésre mennyire nagy szerepet kapnak. Rövid távon ezek a funkciók, a tárgyaló funkciókkal párhuzamosan működnek. De az, hogy a szervezetnek a tárgyaló funkciója csökkenjen a jövőben, az meggyengíti az egész intézményt. A VTO-t elég nagyra tartják a világon, és ezt illusztrálja az is, hogy 160 tagja van, 23 tagállama, és vagy kért tagságot. Ami a tárgyalásokat illeti. Egyedülállóak Hagy mondjak néhány dolgot. A két fő előnyük a következő. A nemzetközi kereskedelmi tárgyalások, támogatások, viták, hazai támogatások, támogatások, ezekről a témákról csak több oldalú fórumokon lehet tárgyalni. Aztán van egy másik előnye, az az, hogy a kétoldalú egyezményeknek a spagetti tál effektusa, mint veszély fennáll, hogy egyenmásnak egy mondanak, és csak összekuszálják a dolgokat a cégek számára. Ha nem több oldalúak a tárgyalások, hanem két oldalúak, akkor valahol azért ezeket össze kell fognunk. Aztán a VTO a központja a kisebbek, sérülékenyebbek hangjának hallatására, hogy ezeket az előnyöket kihasználja a VTO, ahhoz nem szabad elfelejtenünk azt, hogy itt egy többoldalú paradoxonnak vagyunk tanulni. Mi ez a paradoxon? Ahol egyre inkább egymástól függünk, ahol egyre nagyobbak az összefüggések, ahol egyre több közös szabályra van szükség. Az elmúlt években egyre kevesebbet tudunk teljesíteni. A többoldalú tárgyalások és megközelítések maradnak a prioritásaink. mi elkötelezettek vagyunk, nagyon figyelünk, és hogyha realista esélyt rálunk, látunk arra, hogy több oldalú megoldást találjunk, főleg önökre nézünk, mi Genfből is, hiszen proaktívak, kezdeményezők, akkor felkaroljuk azt a témát, és mi is ilyen megközelítést alkalmazunk. Még egy dolgot mondanék el, az EU-s dimenziót illetően. Természetesen a WTO abban is egyedülálló, hogy az EU hogyan képviselteti magát. A WTO külkapcsolatait illetően az EU-nak mindig állandó az üzenet, és mindig egységes hangon szól. Az EU központi szerepet játszik a WTO-ban, és a tagállamok miközben a nemzeti érdekeiket képviselik, közben mi a, az állampolgárainkat közösen képviseljük. Az is nagyon fontos, hogy a VTO-t pozitív szereplőként látják általában, amely megoldásokat kínál, kompromisszumokat és megoldásokat keres. Ha megengedi elnök úr, több mint 30 éve foglalkozom a WTO külkapcsolataival, az EU-val való kapcsolatokkal, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy nagyon pozitív élmény, azt láttam, hogy az EU egységes és hatékony, és nagyon nagy a ráhatása a politikára. Most a tárgyalásokat, illetve mert erről akarnak alani nyilván. A tények egyszerűek. Ö, 2001-ben kezdtük ezeket a több oldalú tárgyalásokat, és 2013 Bali így folytak is ezek. Alapvetően azért vallottunk kudarcot, mert az egyik részevő nem volt hajlandó elismerni a bali eredmények egy részét. A VTO egész egyszerűen most nem tud teljesíteni, és egy ilyen status quo alakult ki, amiben az a helyzet, hogy nem tudunk tárgyalni, olyan szövegek születnek, amelyek nem felhasználhatók, vagy nem használják őket. Ez az, amit hallunk. Én másképp látom a dolgokat kicsit igen, fennáll ennek a veszélye, és lehet, hogy elvesztjük a munkánkat. De most van egy nagy különbség. Azért a bali fejlemény azt mutatta számunkra inkább, hogy tudunk tárgyalni, csak ugyanakkor nagyon összetett ez a szervezet, és megpróbál a fejlődő világhoz alkalmazkodni, amely állandóan változik. Nagyon összetett időket élünk, és um, erre erőfeszítéseket először 2011-ben tettünk, és most értünk el oda, most érünk el a következő hetekben, hogy beszélhetünk az eredményekről. Hogy magyarázom, hogy mit értek ez alatt? Az MC8 2011. 2011-ben arra a következtetésre jutottunk, hogy nem tudunk teljesíteni, nem tudunk a tárgyalásokat lezárni, és nem lesz eredménye a tárgyalásoknak. De akkor itt az ideje annak, hogy változtassunk. Már nagyon régen megkötötte a kezünket az, hogy van egy mandátumunk, de ennek nem tudtunk megfelelni, és ugyanakkor ez a kényszer zubbony, amiben belekötöttek minket, annyira szoros volt, hogy még olyan dolgokról sem tudtunk tárgyalni érdemben, amik a mandátumnak nem voltak része. Igazából ezzel elvesztettük a szava hihetőségünket az MC8-at, a minisztériumi konfer- konferenciát illetően eldöntöttük, hogy egyre rugalmasabban fogunk dolgozni. És hogy innovatív módszereket fogunk kidolgozni. Ez nem azt jelentette, hogy az egyezményeken változtattunk, hanem egyszerűen a nyolcadik minisztériumi konferencia konklúzióiba vettük ezt bele. Több mint 155 tagunk egyetértett, hogy változtatnunk kell a tárgyalási módunkon, de ez nem egyszerű. Már akkor a nyolcadik konferencián láttuk, hogy változtatnunk kell, akkor nyilvánvalóvá vált, hogy itt van az ideje annak, hogy erőfeszítést tegyünk, ez az utolsó esélyünk, hogy feloldjuk ezt a fajta befagyott állapotát a vto nak 2011-ben kudarcot vallottunk, erre, nem megyek bele, de alapvetően egy oka volt, nevezetesen az, hogy a világ megváltozott azóta, mióta a vto t felhatalmazták a munkájára megváltozott az egyensúly a fejlett és a fejlődő országok között. A piaci hozzáférést életem. Akkor azt mondtuk, hogy nem tudjuk megoldani ezt a problémát, foglalkoznunk kell ezzel a problémával, ez a realitás, és újra szembe kerülünk ezzel a problémával a jövőben. De gyakran hallom azt, és én nem értek egyet, hogy miért, amiért a világ olyan sokat változott, amiért annyira ötletet, ezért a WTO-nak már nincs működési esélye. Én nem értek ezzel egyet, és Bali pontosan ezt bizonyította be, hogy még egy összetett világban is realistának kell lennünk, de ugyanakkor a nehézségekkel is szembe kell néznünk. Tehát az nyolcadik konferencia és a kilencedik konferencia között, ami Balin volt, mi történt? Újfajta tárgyalási platformot dolgoztunk ki, alulról jövő kezdeményezésekkel, Tudjuk, hogy vannak dolgok, amit csak így lehet megoldani. Például a kereskedelmi kapcsolatok elősegítése, a trade facilitation, ez egy olyan téma, ami nagyon sok országot érint és érdekel. Aztán a bali csomagnak a döntései is nagyon fontosak. És ezzel azt szeretném mondani, hogy Bali nem egy véletlen volt, hanem annak az eredménye, hogy több mint két évig előkészítettük. És jól példázta, hogy milyennyire rugalmasak vagyunk. A Nyolcas konferencia jól előkészítette a kilences konferencia eredményeit. A TISZA, a környezetvédelmet biztosító árucikek és egyéb kempen elért eredmények is nagyon fontosak. De Bali nagyon fontos. Mindenkit rádöbbentett arra kempen, hogy teljesíthetünk, és hogy rájött mindenki arra, hogy ne veszítsük el a momentumot, és ne pocsékoljuk a tárgyalási erőfeszítéseket. És mindez része ennek az átalakulásnak, amire szükség volt, de természetesen ez nem volt teljes, vannak más aspektusok, amelyek nyilvánvalóvá váltak az elmúlt néhány napban, az elmúlt időszakban, Balin is nyilvánvalóvá vált. Ez az, amit úgy neveztem el, hogy the negative power of one, vagyis az egység hiánya. Hogyha új vannak, és tárgyalunk és olyan eredményekről tárgyalunk, ami mindenkinek elfogadható, még akkor is egyetlen egy tag elég, aki az egyezményt követően úgy dönt, hogy nem, ő nem akarja, és ezzel megvétózza az egész folyamatot. Ez elég aggasztó a jövőre nézve. De ennek a negatív szereplőnek a ráhatása egyre nő. Egyelőre nem találtunk választ erre a problémára. Most hol tartunk? Nem komoly a helyzet. Zellik Demeti már mondta. Alapvetően az, hogy egyetlen egy tag azt mondja, hogy a bali csomag egy részét nem teljesítjük nevezetesen a Trade Facilitation egyezményt, hogy július végig aláírjuk, hogyha egyetlen tag nem ért egyet. Ez egy olyan elkötelezettség volt, amelyet már csak jogilag kellett tisztázni. És az a tény, hogy ennek az egyszerű kötelezettségnek nem felelt meg egy tag, ez azt jelenti, hogy a rendszer már nem szava hihető. Ugyanazt a dolgot nem tudjuk még egyszer letárgyalni, ez egy nagyon összetett folyamat, összetett téma, hosszú folyamat, az értekek egyeztetése hogy ebből egy darabot kirakadjunk, és újra tárgyaljuk az egyensúlyt, ez lehetetlen, ez nem egy embernek az ügye, egy tagnak, hanem lehetetlen a szervezet számára, mert ha most beadjuk a derekunkat, akkor máshol majd mások tiltakoznak. Úgyhogy a bali csomagot nem lehet újra tárgyalni. A bali utáni helyzete sem lehet újra tárgyalni. Pontosan azért, mert nincs erre felhatalmazásunk. És ezért nagyon nehéz az út. És szeretném, hogy mindenki tisztában legyen azzal, hogy ez a nehézség, ami előtt állunk, nem a lényegi része kapcsolatos, nem a kérés lényegi részével függ össze. Önök is tudják, hogy a kereskedelmi egyszerűsítés egy uh, uh, taghoz kapcsolódóan nehéz, tehát egy tag nehezíti ezt a, az egész folyamatot, és itt egy élelmiszerbiztonsági kérdésről van szó, hogy önök is tudják, és ez egy nagyon fontos belpolitikai téma. Ez egy rendkívül fontos kérdés, az élelmiszerbiztonság. Senki nem vonhatja ezt kétségbe, és senki nem is kérdőjelezi ezt meg is. A tagok felé ebbe, ebben a kontextusban intéztük a kérelmünket. Itt az a különböző fejlődő országokkal kapcsolatosan voltak kérelmeink, az, hogy ugyanúgy interpretáljuk ezt a kérdést, mint ők, és meg kell találnunk a, a tartós megoldást, erre, erre van egy határidőnk is, és Baliban megállapodtunk abban, hogy 2017-ig meg fog születni köztünk ez a megoldás. India azt kérte, hogy ezt a folyamatot gyorsítsuk föl, ez egy nagyon fontos kérés, de az a szándék, hogy valóban ezt, a, ezt az egész folyamatot felgyorsítsuk, ez egy legitim kívánalom, mi is egyetértünk ezzel, alapvetően nem vagyunk ennek a kerékkötői, egyik tag sem áll ehhez negatívan, de a legkomolyabb nehézség ezzel kapcsolatban az, hogy a kereskedelmi facilitációk között meg, egyes elemeik között meg kell teremteni a viszonyt, a, vannak olyan elemek, vannak olyan tagok, akik nem tartják tiszteletben a bali fejleményeket. Vagyis itt van egy nagyon komoly politikai aspektus. Nem a, nem, a, nem az egyes összetevők lényegi elemeiről van szó, hanem az összetevők közötti viszonyról, és ezért nem tudunk előrelépni. És ez egy nagyon veszélyes helyzet, nagyon veszélyes pillanat, mivel ez egy nagyon ö, egyszerű kérdés tulajdonképpen. Tehát nagyon sokat beszélhetünk erről, de mégiscsak erről az összekötő láncszemről van szó, ami nem működik. Tehát a mediterrán térségben az erdő területek, hogyha egy erdőt elégetnek, az erdő magához tér, és több százszor is akár újra kinő, de mégis van egy kritikus pillanat, amikor nincs, amikor az erdő elégett, és, és új fiatal fák nőnek ki a, fő, a földből, ekkor, hogyha ekkor jön egy új tűz, akkor a régi magok már elégtek, de az új magok kialakulására a túl fiatal fák miatt ne, nem volt még lehetőség, és emiatt itt az erdő elveszik. És ez a metafora, ez a hasonlat jut az eszembe a tárgyalási a Doha tárgyalási folyamattal kapcsolatban ez egy nagyon veszélyes pillanat tehát, hiszen egy döntő pillanatban az elkötelezettséget nem ö, tartják be, nem tartják tiszteletben bizonyos tagok, egy olyan pillanatban, amikor a szervezet kezdene magához térni, ez egy nagyon érzékeny ö, pillanat. Hat pontban foglalnám össze a következtetéseket, mielőtt lezárom a mondandómat. Mi történik mostantól kezdve, hogyan tovább ez a kérdés? A többoldalú folyamat, amelyről letértünk július 31-én a kialakult helyzet miatt, remélem, hogy világosan megvilágítottam, hogy milyen helyzetről van szó. Nos, ebből kell most felállnunk, meg kell talán hagynunk a megfelelő teret és időt Indiának és más országoknak, amelyek részt vesznek ebben a, ezekben a megbeszélésekben, lehetőséget kell adni arra, hogy újra talpra álljon ez a folyamat velük. Ezt azonban a bali határozatok keretében kell elképzelni. Vagyis a rugalmasság nagyon jó dolog, de tiszteletben kell tartani a bali döntéseket. Ez az a forgatókönyv, amely a legkívánatosabb lenne a számunkra. Kérem, ne ö, kérjék tőlem az, hogy spekuláljak, hogy ennek mekkora az esélye. 0%-nál nagyobb az esélye, ezt mondhatom. De hogyha követik az indiai belpolitikai fejleményeket, akkor önök is látják, hogy nem szabad alábecsülni ezeket a tényezőket. A többoldalú folyamat kapcsán sem aztán a második dolog, világosan kell látni azt, hogyha ez a jelenlegi zsákutca válság tovább folytatódik a következő éve, hetek során, mivel sajnálatos módon az idő ellenünk dolgozik, akkor ebből egy válság fog keletkezni, és ez egy nagyon mély, valószínűleg a WTO történetében történő legmélyebb válság lesz. A harmadik pont ha ez megtörtént, akkor világosan kell látni azt is, valamennyiünk számára ennek világosnak kell lenni, hogy a legrosszabb forgatókönyv az Európai Unió érdekei szempontjából, illetve a tagok legnagyobb része szempontjából az lenne, hogy a válság a WTO befagyasztását eredményezni ismét, a bari csomag a kereskedelmi könnyítő egyezménnyel együtt elveszne. Ezen a legrosszabb forgatókönyv, ezt természetesen senki nem kívánhatja. A négyes pont, ezt már korábban is említettem, nagyon fontos, hogy elemezzük az egyes tagok pozícióját és álláspontját. Bali azt a benyomást keltette a legtöbb tagban, hogy lehet előrelépni, és nagyon erős a kívánalom a tekintetben, hogy nem szabad elveszítenünk azt, ami, amit Balin már elértünk, tehát Genfben ez a benyomás alakult ki. Nagyon fontos, hogy megtartsuk ezt a kereskedelmi könnyítő egyezményt, vagyis ez azt jelenti, hogy a tagok már erről elkezdtek gondolkozni, és már az újságban is megjelentek erről cikkek, hogy milyen multilaterális folyamatokat lehetne itt elindulni. Ez, az, ez a fajta új orientáció esetleg ez az az egyetlen járható út. Aztán az ötös pont. A VTO valószínűleg egy olyan válságot fog átélni, amely teljes mértékben gyökeresen megváltoztatja alapvető vitákat indíthat el a WTO jövőbeli szerepéről ez a folyamat, és a hatos megjegyzésem az lenne, hogy az Európai Unió további tevékenysége ugyan abban a mederben fog haladni, mint amit a multilaterális tárgyalások során már követtünk, mindig a tárgyaló partnereink álláspontjának figyelembevételével a multilateralizáció irányába szerettünk volna haladni a múltban is, és a jövőben is ez a tervünk, és a multilaterális opciók szem előtt tartásával a Didier megvalósításán kell dolgoznunk, és a 21. századba kell átemelnünk a VTO-t. És elnök úr, azt hiszem, hogy ez a legfontosabb pont, és a legfontosabb iránymutatásunk, el kell kerülnünk a hármas opciót, ez az alapvető érdekünk, a hármas opció, mint említettem, a WTO ismételt befagyása lenne, megmerevedése lenne. Elnök úr, a prezentációmat befejezném most, szeretném elmondani, hogy az Európai Unió központi szerepet játszott az utóbbi években a döntéshozatali folyamatokban, és minden bizonyal folytatnunk kell a jövőben is ezt a vezető szerepet és az ezzel járó felelősséget is felvállaljuk. Az Inta inter szerepe ebben döntő jelentőségű lesz minden szakaszban. Köszönöm szépen a figyelmüket, és köszönöm azt, hogy alkalmam lehetett összefoglalni a helyzetet, ahogyan én látom. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagykövet úr, tiszteletem az öné. Az optimizmus szellemében beszélt a nagykövet úr. A, v... a VTO jelentést így mutatta be, és már ez is nagyon figyelemre méltó teljesítmény, és nem csak a VTO-t ismeri, mint a tenyerét, hanem például az erdőgazdálkodást is, úgyhogy minden tiszteletem az öné nagykövet úr. Most a kollégáké a, a szó Mekler asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a nagykövet úrnak is, hogy ma délután időt szakított arra, hogy összefoglalja a jelenlegi helyzetet. Az önök mottójával egyetértek, semmi nem lehetetlen, és remélhetjük csak, hogy most is erről van szó. A VTO irányító bizottság munkáját elkezdtem szorosabban figyelemmel kísérni. A kérdésem az, hogy ön szerint az Európai Uniónak mik a vívmányai, mik az eredményei, mire kell koncentrálnunk a jövőben, és mit gondol a reformokról az egyhangúsági szavazási szabályokról, ugyan nem akarjuk ezt a padhelyzetet tovább fenntartani, erről, ha esetleg szólna. Köszönöm szépen, Judit következik. Köszönöm szépen ezt a jelentést. Köszönjük a tárgyalásokról szóló jelentést. Felkaptam a fejemet, amikor azt mondta a nagykövet úr, hogy itt talán a multilaterális irányban kell haladni, és illetve három oldalú irányba. Itt megint, itt már a három tárgyalási folyamatot látunk is paralel módon a dohai folyamat mellett, és ugye 18 hónapja tartanak a kereskedelmi és szolgáltatási megbeszélések, de semmilyen kritikus tömeget még nem értük, nem értünk el, a multilaterális irányt még nem értük el, ezt a, ezt a fázis, ez a fázis még korai lenne. Mi az önvéleménye az érintett országok Kína és Uruguayra gondolok konkrétan, ők bekapcsolódhatnak ebbe a folyamatba, illetve nagyon érdekes lenne az önvéleményét meghallgatni a tekintetben is, hogy ugye a WTO formálisan nem vesz részt ezekben a tárgyalásokban, de gondolom, hogy szorosan együttműködik a tárgyalásokban mégis. Ön lát-e bármilyen öm, lehetőséget arra, hogy a kritikus tömeget elérjük, és a plurilaterális irányból elmegyünk a multilaterális irányba. Szkálszony, köszönöm szépen. Nos, amit eh, Tíza úr elmondott, valóban nagyon érdekes eh, lenne meghallgatni a nagykövet úr véleményét a versenyképességi aspektusról a WTO keretén belül, és az esetleges WTO esetleges jövője is nagyon érdekes kérdés, hogy milyen irányba fog ez az egész elmozdulni. Ugye ön is utalt arra, hogy az Európai Uniónak mindig nagyon erőteljesen a multilateralizmus volt a célja. Ez valóban így van, hogyha körülnézünk, hogyha megnézzük, hogy ki miről beszél, és a gyakorlat is miről szól, legalábbis számomra világos, és ezzel biztos nem vagyok egyedül, e, a multilateralizmus továbbra is az Európai Unió erős érdeke, a e, bilaterális és a plurilaterális megegyezéseknek is ez a célja. És mi az ön személyes benyomása az Európai Unió munkájáról Genf mennyire az Európai Unió kereskedelmi szakpolitikájának a központja. Van -e ezzel kapcsolatban elmozdulás az utóbbi években? Nagy, nagyra értékeljük az ön személyes véleményét e, e tekintetben. Köszönöm szépen. Nos, be kell vallanom, hogy Bali előtt a multilaterális folyamatban nem igazán hittem, de ez után már kicsit optimistább vagyok. Az a kérdésem, hogy mik a legfontosabb akadályok az indiai politikai helyzete tekintetében, ugye elsősorban Indiáról van szó, itt nagyon komoly akadályok vannak. Van B-terv, Van-e itt bármilyen lehetőség a megegyezésre? Köszönöm. Helmut. Köszönöm szépen. Nagyon örülünk, hogy ismét a bizottság körében üdvözölhetjük. Az imént nagyon részletesen leírta az egész politikai és gazdasági súlyát ennek a helyzetnek a multilaterális kereskedelmi rendszer kapcsán a WTO-val, és azt mondta a nagykövet úr, hogy nem, nincs visszaút, vagyis újra tárgyalni nem lehet már ezt a folyamatot lényegileg. Természetesen mindig van egy olyan rizikó, hogy visszalépés történik, mivel itt két irányvonallal a hard law-val és a soft law-val is meg kell vívnunk. Ugye a, a hard law az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok pénzügyi érdekei, az OECD, ez kapcsolódó elemek, a soft law pedig az, hogy megpróbáljunk lépést tartani a fejlődő országokban is ezzel a hard law-val. És az a kérdés, és természetesen egyetértek önnel, hogy visszalépéseket el kell kerülnünk, a multilaterális kereskedelmi rendszerekben, nagyon fontos, hogy a realitásokat figyelembe vegyük, hiszen az indiai helyzet teljesen más, mint az EU-ban kialakult helyzet, vagyis itt a mezőgazdasági termékek értékének 10%-a veszélybe kerül, ez azt jelenti, hogy az, indiaiak, az indiai fogyasztók számára még mindig rendkívül drágák az élelmiszeripari termékek az egyezmény után is. Ezzel mit kezdenek az indiaiak? Ugye nagyon fontos, hogy elkerüljük a politikai krízist, a gazdasági alapokon politikai krízist, nem tudjuk, hogy a jelenlegi kormány Indiában ezt hogyan próbálja megoldani, ugyanúgy, mint az előző kormány, vagy máshogy. És azt hiszem, hogy a, az ön hatodik pontjához hozzá kellene tenni még azt a kérdést, hogy a WTO-ban a döntéshozatali folyamatokat hogyan lehet demokratizálni, és hogyan lehet figyelembe venni az egyes társadalmi folyamatokat is. Kedves kollégánk, mondja az ennek még hat felszólaló szerepel a listámon, ezzel le is zárom a listát, az úr következik. Nagyon sok mindent mondhatok el, de megelégszem azzal, hogy egy technikai kérdést, tehát néhány technikai kérdést felteszek ehelyütt. A kereskedelmi egyezmény természetesen egy exkluzív Európai Uniós kompetenciát jelent, még Lisszabon előtt is így volt, és az országom is 1975 óta kötelezően részt kell, hogy vegyen ezekben az egyezményekben. Ugye itt egy Európai Uniós kereskedelmi szakpolitikáról van szó. Mm, a WTO-ban egyes individuális tagi székek vannak, és a, az Egyesült Királyság mindig odaküld valakit, de ez egy inaktív szék, tehát ahogy ezt ön is tudja, és ön ugye a VTO nagyköveteként, e- azt kérdezem öntől, hogy ez hogyan, hogyan működik, hogyan működik ez a viszony a tagállamok és a VTO között, a delegációk és a VTO között mindig a VTO az utolsó szó, mindig önök mondják meg, hogy mit kell tenni, vagy pedig ők jöhetnek önökhöz, és azt mondják, hogy nagyon aggódunk bizonyos termékek esetében. Tehát a kérdésem az, hogy ez hogy működik a gyakorlatban. Mivel abban a megtiszteltetésben van részünk, hogy ön most fizikailag itt van körünkben, ezt megragadom ezt a lehetőséget. Köszönöm szépen. Sì grazie, Presidente. Anch'io tre questioni eh, rapide. Köszönöm, három kérdésem van. Az egyik az időzítésre vonatkozólag. Ma délelőtt arról hallottunk, hogy nagyon rövid idő áll rendelkezésre, voltak éppen néhány hét. Tehát az a kérdés, hogy miért kell ennyire sielni, sietni, és milyen eredményre juthatunk ennek alapján, a sietség alapján. Másodszorban. Ma Délelőtt szintén ön kihangsúlyozta a fejlődő országok irányába való kapcsolatunkat, és éppen ezért nagyon kíváncsi vagyok én is, hogy milyen szerepet játszhatnak a fejlődő országok a, a mi kereskedelmünkben, és hogyan lehet eh, a pozitívan lezárni a megállapodást. Harmadsorban hangsúlyoztam, hogy nem eh, alapvető akadályokról beszélünk, figyelembe véve az indiai megkereséseket. A questo punto, visto che tutte le strade... Tehát, most mit tegyünk, mivel minden megoldást megpróbáltunk már áttekinteni, hogy elérhessük azt a célt, amit el szeretnénk érni. Figyelembe véve, hogy milyen politikai kötelezettségekkel állunk szemben, most mit tehetünk Kínát illetően is. Köszönöm szépen. Köszönöm. Elnök úr, nagy követ úr, három kérdésem lesz, de nagyon rövid leszek. Az első a TISZA, a szolgáltatási egyezményt illetően, amely nagyon sok szereplőt fog magában, de Kína blokkolja az Egyesült Államok. Van-e EU-s erőfeszítés, hogy feloldják ezt. Ezen kívül ön lát-e arra lehetőséget, hogy a tisztát a VTO kezdeményezésekbe bevonják, vagy nem? És végül a VTO vitarendezési mechanizmusát arra lehetne használni, hogy Kína internet cenzorálását megakadályozzuk. Kína például megtiltja bizonyos amerikai anyagokhoz való hozzáférést Kínából. Önök mit gondolnak, hogy a vitarendezés során erre kitérhetnek-e? Köszönöm. A Sánchez. Sánchez asszony. Hola, gracias. Eh, yo tengo un par de preguntas. Köszönöm szépen. Néhány kérdésem van nekem is a nagykövet úrhoz. Először is a Lisszaboni szerződés 208. cikkére szeretném emlékeztetni, mely azt mondja, hogy az Európai Uniónak a fejlődő országokat érintő szakpolitikák kialakítása során figyelembe kell venni fejlődő országok érdekeit a kereskedelmi célokat mindig el, meg kell vizsgálni a fejlesztési célok tükrében is, tehát a szegénység elleni harc, illetve a szegénység hosszú távú felszámolásának célja tükrében. Nap mint nap megéljük ugyanakkor, hogy ez nem vonatkozik az EU kereskedelmi politikájára. Sok mindent figyelembe veszünk, de éppen ezt nem. Tehát a fejlesztési politika és a kereskedelmi politika ellent mondanak a gyakorlatban egymásnak. Nagykövet úr, kérdezem tehát, hogy mennyiben koordináljuk ezt a politikát eh, a WTO fórumain, és mit tesz az Európai Unió a fejlesztési politika érdekében a WTO-ban, illetve hogy hogyan eh, koordinál a DEFCO főigazgatósággal. Második kérdésem. A büntetlenséget az emberi jogú sérelmek eh, során meg kell szüntetni, akár akkor is, hogyha multik követték el ezt. Kérdezem, hogy mit tesz az Európai Unió ennek érvényesítése érdekében, és hogyan látja a büntetlenség problémáját. Köszönöm, Rodríguez asszony. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm szépen önnek, nagykövet úr, hogy eljött közénk. Arról beszélt, hogy a multilateralitás legrosszabb szcenáriója az volna, hogyha ezt eh, ha megakadna a folyamat, hogyha befagynának a tárgyalások. Ezzel egyetértek, bár fagy közeli állapotban vagyunk. De azért egy kis reménységet felvillantott, és arról beszélt, hogy ismét lehetőség volna arra egy bizonyos idő elteltével, hogy újra multilaterális szinten lépjünk fel. Mi ez az időszak, amiről beszél? Mikor kezdhetnénk újra a multilaterális fellépést? Ez a kérdésem is. Van még egy további kérdésem is. Létezik-e igazi B-terv annak érdekében, hogy megakadályozzuk, hogy minden a WTO szintjén megakadjon? Nagyon nagy nyomás nehezedik azokra az országokra, akik a megállapodást formalizálták, elképzelhető-e az, hogy mindez egy bilaterális megol, megállapodásban ölt testet, egy olyan megállapodásban, ahol minden ország részt vesz. Végezetül pedig Kínáról. Mennyiben elképzelhető egy megállapodás a multilaterális folyamat keretén belül Kínával? Köszönöm, Taka úr. Thank you, Mr. Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy követ úr. A válaszát kérem azzal a kritikával kapcsolatban, hogy a VTO nem is a megállapodások, hanem a fellebbviteli testület tekintetében transnacionális gazdasági alkotmányt kész kényszerítenek rá mindenre, mindenkire, amely eh, meghaladja a nemzeti alkotmányos jogokat, különösen a privatizáció szabályozása területén. Okay, Mr. Ambassador, you have... Köszönöm szépen, nagykövet úr. Öné a szó. Nyolc percben próbálja meg kérem válaszolni a kérdésekre. So, excuse me, excuse me, perhaps I forgot, uh, uh, but please try to... Elfelejtettem még valamit, hogy kérem, hogy hogy tegyék világos az álláspontjukat. Igen, köszönöm. A TTIP-en dolgoznak, nagykövet úr, a tárgyaló felek, ez lesz a legnagyobb eh, bilaterális megállapodás. Az EU és az USA mindenfajta szabadkereskedelmi megállapodás nélkül is egy trillió dollár értékben kereskednek Tehát nincsen még kereskedelmi megállapodás, és így is ilyen jelentőséggel bérez. Hogyha létrejön ez a megállapodás, akkor milyen kihatással lesz ez a multilaterális kereskedelmi rendszerre? A VTO dohai fordulója már halott? Azt mondhatjuk? És a TTIP voltak éppen a VTO dohai fordulója koporsójának a koporsó szege talán? Egyetérte azzal, hogy a TTIP és a TTP inkább új jelzést ad a tekintetben, hogy a multilaterális tárgyalások helyett a bilaterálisok tárgyalások lesznek a norma, vagy pedig úgy gondolja, hogy ezek lendületet adnak majd a WTO keretén belül zajló tárgyalásoknak. So, just six minutes. Nagykövet úr, most ha csak hat perce van, hát tessék, parancsoljon. Well, I must say, chair, I'm very sorry. Elnézést kérek, elnök úr. Ezek nagyon jelentőségteli kérdések, és úgy gondolom, hogy ez nagyon érdekes vitára hív meg engemet, de hát próbálom rövidre fogni magamat. De hát nem tettek más, mint az elnök utasításait követem az idő korlátok tekintetében. Lássuk tehát. Az elnök azt mondta, hogy optimizmust ö, hoztam az ülésteremben, és az első kérdésben is visszacsengett az optimizmus. Gyakran különböző formákban hallom ezt a kommentárt, ám a válaszom az, hogy nem vagyok optimista, de az EU soha nem fogja feladni a multilaterális opció lehetőségét. Ez tehát a világos üzenet, hogy megoldásokat keressünk. Az én mandátumom még nem ért véget, jövő év szeptemberéig tart, és ilyen módon remélem, hogy sikerül majd egy későbbi időpontban levonni a, megvonni a mérleget is. De annyit már most is mondhatunk, hogy az EU egy nagyon elismert és nagyon pozitív erőként jelenik meg a WTO tárgyalások során, egy olyan partnerként, akire figyelnek, hiszen mi az intézmények hitelét is megerősítjük, mert mi hiszünk az intézetekben, ráadásul készek vagyunk, hajlandók vagyunk a kompromisszumra is. Az egyhangúságra vonatkozó szabály megváltoztatását nem erről van szó, nem ez az elképzelés. De persze mindenki érti, hogy egy plurilaterális koncepcióban ez a koncepció nagyon fluid, nagyon nem kontúk, világos határokkal, kontúrokkal rendelkezik. Tehát a jövő nagy kihívása az lett, hogy több kérdést tereljünk át a plurilaterális tárgyalások térfelére. A bi- és plurilaterális tárgyalások dinamikájáról, hát említettem a TISZA, az ITA, e. ezek olyan plurilaterális tárgyalások, amelyek előre haladnak. A TISZával kapcsolatos sok kérdésről pedig azt mondhatom, hogy jelentős előrelépést értünk el a TISZA munkájában. Az azonban a kérdés, hogy az új tagok, akik növelni fogják persze a tárgyalás léptékét, hogyan bevonhatóak, illetve az is egy kérdés, hogy Kína, Kínának mi lesz a szerepe mindebben, ebben az egészben, hiszen Kínának a más országok félelmeire is válaszolnia kell majd a tekintetben, hogy részt vesznek a különböző plurilaterális megállapodásokban, így a, esetleg a Tiszában is, tehát a Trade in Service Agreement megállapodásában, illetve kitárgyalásában. A környezetvédelmi áruk, illetve a környezettudatos áruk fóruma is nagyon fontos, és úgy, nem mondanám azt, hogy az EU e elvetett, elvesztette a multilateralizmusba vetett hitet. Nem. A multilateralizmus továbbra is nagy prioritásunk, de hát maradjunk realisták. Egy olyan időszakban vagyunk, ahol multilaterális módon nem tudunk már hosszú ideje megállapodásra jutni. Ezért tehát, ahogy mondtam is, mi segítünk abban, hogy multilaterális áttöréseket érjünk el, mind a forrásokkal, mind a képességekkel rendelkezünk annak érdekében, hogy ahol reálisan elképzelhető, a multilaterális áttörés vagy előrehaladást facilitáljuk, előre vigyük, támogassuk. Válaszunk Pablónak pedig nagyon világos. India és a kereskedelmi India esetében a public stock filing illetve a kereskedelem facilitáció kettős szempontját kell megvizsgálnunk. Egy multilaterális folyamatban éppen innen erednek a nagy kihívások számunkra, mondjuk a DDA, a DDA kialakításában. Ez jelenti számunkra a nagy kihívást, hogy nem mondjam a nagy problémát. A fejlődő országokra sok, ország, sok képviselő kérdezett rám. Nos, a WTO a legdemokratikusabb nemzetközi szervezet, ami csak létezik. Nincsen igazgatósága, nincs biztonsági tanács, minden tagnak ugyanannyi felszólalás ideje van, ugyanannyi hozzászólási jogosultsága van, ugyanakkor a szavazati újja van, és néha nagyon kicsi és nagyon elkötelezett országok a VTO munkájában nagyon sok, nagyon nagy teret hasítanak ki maguknak. Az EU pedig elkötelezett a fejlesztési célok megvalósítása érdekében. Vonatkozik ez a bali csomagra, a duty free, quota free, tehát a vám és kvótamentesség elvére, vagy az anything but arms, minden csak fegyvereket nem elvének érvényesítésére is. Rátérek Indiára. Hát Indiának, India remélem, hogy elmozdul ebből az álláspontból. Én, az én általam mondottakat többen megismételték. Világosan akarok fogadalzni, fogalmazni. Az indiai megkeresések, nagyon fontos megkeresések, mind az élelmiszerbiztonság, mind a közkész kezében öm, összegyűlő öm, részvények tekintetében, a public stock filing tekintetében. Az, hogy ezt a két ügyet összekapcsolják, ez azonban egy taktikai kérdés. Úgy gondolom tehát, hogy úgy tudunk előrelépni, kilépni ebből a helyzetből, hogy megfelelő rugalmasságot biztosítunk, úgy, hogy a bali eredményeket is figyelembe vesszük. Tehát a kereskedelem facilitációt sem szabad elfelejteni. Azt mondtam, hogy hetek kérdése. Azért, mert napról napra találkozók vannak a VTO-ban, amelynek, amelyek mindig feszültebbé teszik a hangulatot. Az teljesen világos, hogy ha nem engedjük ki a feszültséget a helyzetből, akkor tényleg heteken belül megakadhat a munka. Ezzel kell valamit csinálni, hogyha új lendületet akarunk adni ennek a munkának, akkor valóban ezt néhány héten belül új pályára kell állítani munkát, máskülönben erre nincs esély. In countries uh, there are a lot of uh, aspects there, but I think I gave an overall answer. I will not come back. A tizáról már beszéltem. Kína, ahogy ezt már mondtam, meg ahogy jean is mondtam, Szóval Kínával kapcsolatban illetve annak tekintetében, hogy Kína belépjen a tizatárgyalásokban. pozitívan nyilatkoztunk, de hát e, itt a más országok véleményét is figyelembe kell venni ebben a plurilaterális eh, settingben vagy eh, helyzetben. Ez a következő hetekben fog körvonalazódni, merre lépünk tovább. Aztán a B-terv, hogy megakadályozzuk az ügyek befagyását, a, megakad, a tárgyalások megakadását. Hát a B-terv, az alternatív terv, ez nem egy létező terv, hanem a helyzet dinamikáját vettem figyelembe. Vagy sikerül a multilaterális pályára állítanunk ismét a tárgyalásokat, vagy pedig a szervezetre nagyon nagy nyomas nehezkedik majd az irányba, hogy egy plurilaterális kereskedelem facilitációs szervezetté, illetve megváljon, vagy ilyen megoldásokat keressen. Tehát úgy gondolom, hogy ebben az esetben egy plurilaterális opcióval állnak szemben. A bali eredmény azonban egy multilaterális végeredmény hogyha ezt a kulcs végeredményt egy plurilaterális kontextusba akarjuk áthelyezni, azt gondolom, hogy ez mélyreható kihatásokkal jár majd a szervezeti egység tekintetében is. Aztán még egy utolsó észrevétel. A TTIP-re sokan kérdeztek rá, sok megjegyzést tettek a TTIP-pel kapcsolatban, és a bilaterális tárgyalásokhoz kapcsolták ezt. Nos, hát rövidre fogva, ezt a bonyolult és hosszú történetet. Roberto Azavédő is beszélt, Roberto Azavédővel több éven keresztül dolgoztunk együtt. Tehát voltak éppen hasonlóan gondolkozunk a különböző kérdésekben, és ő Roberto azt mondta, hogy a piramisra kell gondolnunk. A piramis alapja a multilaterális szabályok és és a multilaterális fegyelem és a bilaterális megállapodások erre épülhetnek, hiszen a egyes államok a szabályozói konvergencia vagy a piacok liberalizációja területén nyugodtan tovább mehetnek a multilaterális szabályrendszeren. Tehát a kereskedelmi politika nagy ö, témája az, hogy milyen alapon nyugszanak a bi vagy plurilaterális megállapodások. Hiszen ezek a bi vagy plurilaterális megállapodások segítenek a szabályozói konvergencia esetleges kiterjesztésében a multilaterális settingre vagy környezetbe is. Így kell tehát dolgoznunk, és így kell látnunk a bi és a plurilaterális tárgyalások dinamikáját. Még egyszer mondom, a plurilaterális tárgyalások segíthetnek a bilaterálisok továbbvitelében. Elnézést, elnök úr, nem tudtam minden kérdésre válaszolni, de igyekeztem betartani az időt, és a többször feltett kérdésekre mindenképpen válaszoltam. Köszönöm szépen, nagykövet úr! Egészen biztos vagyok benne, hogy nem utoljára jár itt az INTA szakbizottságban, és hogy folytathatjuk majd az eszmecserénket. Illetve egyelőre most be is rekezdhetjük azt a következő találkozóig. Köszönöm szépen, ezt a napirendi pontot tehát lezárjuk, és már is a 11-es napirendi pont taglalására térünk rá, amely pedig nem más, mint a szavazás. So, ich hoffe, Sie haben alle Ihre. Remélem. Mindenkinél itt van a szavazókártyája. Mert elektronikusan fogunk szavazni. Wir stimmen ab über das Produkt. Mégpedig az Európai Unió és Dél-Korea közötti kereskedelmi egyezmény protokolljáról szavazunk, Horvátország Európai Unióba való belépését illetőleg. Zahatril kolléga, a raportőr, nem érkezett módosító indítvány, úgyhogy most szavazhatunk az ajánlást illetően. Először is szeretném ellenőrizni, hogy annyi kártya van -e a politikai frakcióknál, amennyi kell, és utána majd. Most megnyitom a szavazást. Zahradil kolléga ajánlását illetően. Damit schließe ich die Abstimmung.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 Akkor ezzel lezárom a 11-es napi rendi pontot, és térjünk át a 12-es napi rendi pontra. az EU-orosz kereskedelmi kapcsolatokra a szankcióknak gyakorolt hatása. Nos, mielőtt elkezdenénk beszélni arról, hogy milyen gazdasági kihatásai vannak a szankcióknak, talán tudományos hátteret is kaphatnánk ehhez, úgyhogy nagyon örülök annak, hogy az SEPS-nek, az Európai Politikai Tudományok Intézményének munkatársa, Michael Emerson itt van velünk, aki megadja az alaphangot a vitánkhoz, úgyhogy 10 percet kap. <coughs> Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök annak, hogy meghívtak ide. A szakbizottság tagjainak kiadtam egy dokumentumot, ami röviden összefoglalja a mondani valómat, de főleg a Poroshenko Putyin ügyet, illetően vannak fejlemények, amelyek rámutatnak arra, hogy Oroszországnak milyen lépései várhatók. A következőket szeretném elmondani. Először is a szankciót, mint eszközt tekintem át, aztán az EU szankciókat, aztán Oroszország ellen szankcióit, aztán Oroszország a DCFTA egyezmény partnerek elleni szankcióit, hogy a társulási szerződés Ukrajnával ne jöhessen létre. A szankciók általában nem túl jól működnek. Gondoljanak Andijanra, Üzbekisztára, Tiananmen térre. 174 esetben tudósok elemezték a szankciókat. Egy harmaduk részben sikeres volt, de még ezt az egyharmadot is nagyon vitatják, akik azt mondják, hogy igazából más tudósok szerint csak 5%-uk sikeres. Ez elég rossz arány, és a az ENSZ biztonsági tanácsába küldött nagykövetünk azt mondta, hogy ha ennek az eszköznek ilyen rosszak az eredményei, miért olyan népszerű, és akkor az nagykövet azt mondja erre, hogy azért, mert amikor valakinek van egy ellentmondásos kereskedelmi partnere, akkor a lehető legrosszabb kimenetelt, a háborút megpróbálja elkerülni. Na most ez nem, se, nem sikerült, mert Oroszország Ukrajna ellen háborút indított, bár mi, mint EU azt mondtuk, hogy nem kezdünk háborút Oroszország ellen. Ez mit jelent? Tulajdonképpen a szankciók politikai nyilatkozatok. De igazából nincs valós hatásuk. A politikai nyilatkozatok nagyon fontosak, az állásfoglalás, belpolitikai ügyeket illetően. Három kategória EU, Oroszország elleni szankciói. Ezek lehetnek gazdasági, diplomáciai vagy személyes szankciók. A G8-ak eltörlése, az EU csúcs eltörlése, ez a diplomáciai szankció. Én az orosz médiát figyelemmel követtem, úgyhogy most az oroszoknak a véleményét is összefoglalom ezekről a szankciókról. Politikai szempontból Putyin nem igazán aggódik. Azért, hogy a G8-akat és az EU csúcsot kidobtuk az ablakon, de ami aggasztaná őt, az, ha a G20-ak se lenne megtartva. De úgy tűnik, hogy a G20-ak ezt nem tervezik. Aztán 115 célzott egyéni szankció a Krimfélsziget Donetsk és Lugansk oblast környékén működő oroszok ellen. Akiket szankcionáltunk, azok, és az orosz kormány is úgy gondolja, hogy ez egy dicsőséges megkülönböztetés az EU részéről, hogy szankcionálták őket, és hát a hatást illetően sajnálatos módon pozitívnak értékelik. Aztán a gazdasági szankciók. Az EI, az Európai Központi Bank és a Fejlesztési Banknak a szankció nagyon fontos, és az orosz bankoknak a kizárása a nemzetközi tőkepiacokról. Ez is nagyon fontos Oroszország számára. Ennek az lett az eredménye, hogy a Jeftusenko ügy bekövetkezett. neft, ami a legnagyobb orosz olajtársaság, 40 milliárd dollárt kell összeszedniük, hogy a tőkéjüket pótolják az elkövetkező években, de igazából a Kreml azt gondolta, hogy ezt segítjük egy oligarha láncolat segítségével, azonban ez a fajta Kreml megoldás, ez Alexander Sokin és a többiek piák rossz hallását váltottak ki, és a beruházási banknak a rossz hallását is. Tehát igazából az lett a az eredménye az lett, hogy a Kreml visszavonta ezt a szándékát. Tehát ezzel csak rá akartam mutatni, hogy a Kremlben mennyire átláthatatlanok a játszmák. Aztán ott a Mistral ügy a francia oldalról. Ez lenne a legszembetűnőbb geopolitikai öngól, ha a Mistral beteljesedne. Ez annyira igaz, hogy Holland, Holland adminisztráció úgy döntött, hogy nem is teljesítenek. Az orosz ellenszankciók az élelmiszerek behozatalának tilalma. Azt hiszem, hogy nem sokára egy kollégám majd szól erről, de az én kalkulációm az, hogy az EU exportból csak nagyon marginális része az, ami Oroszországba kerül, bár néhány gazdát ez nagyon sújt. Aztán, ami nagyon fontos, hogy az Unióban a makroökonómiai üzleti hangulatot hogyan érintik ezek a szankciók, nyilván negatívan, de azért nem tragikusan. Um, this really only feeds into the question as to <coughs> whether or with what amplitude. Tehát a kérdés az, hogy az Európai Központi Bank hogyan kíván kompenzálni ez ügyben. A harmadik kategória. Lehet, hogy nem tűnik fontosnak, de szerintem az. Oroszország, Moldova, Grúzia és Ukrajna elleni szankciói. Ezek a szankciók már élnek. Igazából növényegészségügyi és egészségügyi kifogásokra hivatkozva betiltják az exportokat ezekből az országokból, és most Oroszország a CIS szabadkereskedelmi szerződés eltörlésével fenyegetőzik. Múlt csütörtökön de Gucht biztos úr rábólintott a bizottság részéről arra, hogy felfüggesszék a DCFTA és a társulási szerződés aláírását az EU és Ukrajna között. De hát azért jól tudom, hogy ez nem önálló döntése volt, hanem a tanácsot is bevolta. Mielőtt a tanács véglegesen dönt, az orosz külügyminiszter küldött egy levelet Dögüchnak és Putyin Poroshenkónak. Mind a kettő megjelent a sajtóban. Alapvetően ez a két levél azt mondja, köszönjük ezt a kis koncesziót, de sokkal többet akarunk, nevezetesen Oroszország azt mondja, ha Ukrajna elkezdi a szabadkereskedelmi egyezmény megvalósítását, akkor ez a szeptember 12-i egyezmény megsértésének minősül. Tehát de Gucht, de Gucht jó akarattal igazából a békefolyamatot akarta elősegíteni, viszont a Kreml ezt úgy értelmezi, hogy most élhetnek ezzel a lehetőséggel, és Degükt egy megoldást kínált nekik. A gazdasági szankciók Oroszországgal szemben nagyon fontosak, de nem változtatják meg az orosz kormány politikáját, figyelembe véve hogy mekkora propagandai erőfeszítéseket tesz az orosz kormány, amely meggyőzte az orosz népet általában véve arról, hogy igen, készen állunk arra, hogy szenvedjünk azért, hogy a kievi fasisztáknak megállt szabjunk, akiket a NATO és az EU támogat. Én nagyon sok párbeszédet folytattam oroszokkal, és igazából sikerült a Kremnek ezt az üzenetet beégetni az emberek agyába, és ez egy szörnyű dolog. Ez fontos, de az orosz EU elleni intézkedéseket, illetve nem túl nagy a hatásuk, de a Moldó, Moldávi elleni intézkedésük. ahol az Európa párti kormány, az Európa párti <clears throat> vezetőket megbuktathatják az orosz politikai szereplők. Ez azt jelenti, hogy az egész keleti partnerség és társulási szerződési folyamat ezzel veszélybe kerül. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig Rén úr, mint raportőr. Thank you, thank you very much, uh, Chair, and uh, I would like to. thank Köszönöm szépen, elnök úr. Emerson úr, köszönöm szépen. Nagyon jók voltak az észrevétele, és nagyon realista az értékelése, azt illetően, hogy a szankcióknak mi a hatása. Lenne két-három kérdésem önhöz. a szankciókat és a hatásukat illetően. Ön is mondta, hogy a gazdasági szankciók, főleg a pénzügyi szankciók nagyon hatékonyak. Alexei Kudrin, a volt pénzügyminiszter is hangsúlyozta ezt, pedig az elmúlt évtizedeknek ő az egyik legsikeresebb pénzügyminisztere volt. Úgyhogy az én kérdésem az, ön mit gondol, rövid távon mi az orosz bankokra gyakorolt hatás, hogyan tudják újra feltőkésíteni bizonyos cégeket Oroszországban, az orosz piacon. Aztán az olajipar Milyen kilátása volt, van ennek a szektornak, hogyha nem tudnak infrastruktúrás újításokat végezni? Aztán Európa energiafüggőségét illetően, és itt zárójelben jegyzem meg, hogy ezért kellene diversifikálni az energiaellátásunkat és nem szabadna ennyire függnünk az, ora, az, olasz, az orosz energiaforrásoktól. Azt mutatják az Oroszországban uralkodó állapotok is most. Tehát a kérdésem a következő. Ön nagyon jól ismeri az orosz mindennapi életet. Miféle politikákat várhatunk a kőolajat és a földgázat illetően? amit egyébként még nem vettettek be visszavágásként az oroszok. A harmadik kérdésem a mezőgazdaságra vonatkozik. Lehet, hogy lesz erről egy külön vitánk, az Agri szakbizottságban is volt egy ilyen. de ezen a területen nyilvánvaló, hogy az EU-n belül szolidaritásra van szükség, hogyha az orosz ellen szankciók nagy kárt okoznak bizonyos termelőknek, akkor továbbra is támogatnunk kell az EU-s gazdákat. Úgyhogy ezek a kérdésem Emerson úrhoz. Köszönöm, elnök. Most pedig a frakciók. Néppárt. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönjük szépen ezt a nagyon érdekes prezentációt. Azt olvastam, hogy az orosz ukrán-EU háromszög szankciós problematikája is nagyon fontos. Itt a hatékonyságot, a szankciók hatékonyságának méltatását hiányoltam. Itt tulajdonképpen egy félreértés veszélye áll fenn a szankciók kapcsán. A hatékonyságot általában csak úgy tudjuk mérni, és a szankciók is ide tartoznak, hogyha a célt nem veszítjük szem elől, a cél tekintetében kell ezt megvizsgálnunk. És hát a szankciók tekintetében is azt kell megvizsgálnunk, hogy pontosan mi a célja a szankcióknak egy konkrét céljuk azonban nincs a szankcióknak. Hogyha megnézzük Oroszországot, és feltesszük azt a kérdést, hogy mi a célja ezeknek a szankcióknak, akkor ugye az a cél, hogy a krími félszigetet visszaadjuk az ukránoknak, vagy vagy, egy, vagy az oroszoknak adjuk, és egy kevésbé fejlett terület keletkezzen belőle, vagy pedig az a cél, hogy az ukrán állam teljes lerombolását megakadályozzuk, vagy a keleti régiók bekebelézés, bekebelézés vagy a teljes déli, dél-ukrán területeket vagy hogy megakadályozzuk az, hogy a Lugajszkin és a Donetszki szeparatistákat az oroszok támogassák. Itt ugye 5-6 lehetőséget villantottam föl, ezek mind különböző konkrét célok, és a szankciók hatékonyságát ezeknek a célkitűzéseknek a tükrében kell vizsgálnunk. Azt szeretném elmondani, hogy nem egy konkrét célja van a szankcióknak, először is arról van szó, hogy az agresszor fizessen. Mm, az oroszok már nagyon magas árat fizetnek, ez tény, annak ellenére, hogy a szankciók még mindig elég szerények, illetve az is célunk, hogy az agresszor a következő akcióját kétszer is végig gondolja, és a fegyverszünet bizonyítja azt, hogy az oroszok igenis gondolnak erre, és kalkulálnak ezzel. A szankció pedig az eszköztárunk csak egy eszközét jelentik a külpolitikában, és ezért soha nem lehet egy bizonyos szankciót felelőssé tenni az, a sikerért és a kudarcért teljes egészében. Végül pedig szeretném elmondani, hogy meglepet az, hogy már voltak példák szankciókra korábban is, és láttuk azt, hogy a szankciók hogyan nem működnek, gondoljunk csak Myanmarra, Burmára. Az utóbbi években Burma óriási fejlődést mutatott fel különböző területeken, és 2013-ban az EU szankciókat érvényen kívül is helyezték. Ez egy óriási sikertörténet. A második példám Irán, ahol első alkalommal, nagyon régóta első alkalommal került sor arra, hogy tárgyalóasztalhoz ültek velünk az irániak a nukleáris célkitűzéseikről. A a szankciók nélkül Irán valószínűleg soha nem lett volna kész tárgyalni velünk. Irán nukleáris komponens fejlesztési kompetenciájáról, kapacitásáról van szó, és ezáltal a világot veszélyeztetheti. Mm, kétség nem fér hozzá, hogy a nukleáris program veszélyes program is lehetne. Ezek sikertörténetek azonban, és más sikertörténeteket is megemlíthetnék, például az elefántcsontparti vagy a dél-afrikai apartheid megszüntetését. Azt ö, ö, szeretném mondani mindenkinek, hogy nagyon fontos, hogy óvatosan fogalmazzunk a szankciók kapcsán, ne ítéljünk túlságosan erősen. Köszönöm. Köszönöm szépen, Viktor. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is nagy örömömre szolgál hogy tudósok, szakértők foglalnak állást, akik arra intik a politikusokat, hogy bölcsen cselekedjenek, bölcsen ítélkezzenek, és mélységes, mélységében vizsgálják meg az adott helyzetet. Az oroszokkal kapcsolatos stratégiai szankciók nem azt jelentik, hogy hadat üzentünk, hogy Európa hadat üzent az oroszoknak, és háborút kell indítani ellenük. A szankciók politik politikai szempontból rendkívül fontos az Európai Unió számára. A, be, a kész tényeket nem szabad elfogadnunk, amelyeket az oroszok felállítanak, nem szabad soha beadni a derekunkat, soha nem szabad kapitulálnunk a fetakompli előtt, hiszen itt nemzetközi jog, jog megsértéséről van szó, például a krím esetében nagyon súlyos nemzetközi jogi ö, sérelmekről van szó, illetve az egész háború esetében elmondhatjuk ezt. És a gazdasági háborút is említettük, ugye pénzügyi szempontból a legnagyobb orosz vállalkozások is nagyon nehéz helyzetbe kerültek, illetve a, a duális felhasználású technológiák felhasználása tekintetében is, de elfogadhatatlan a számunkra az euróatlanti család számára, hogy az oroszok még ugyanazokat az eszközöket használják, mint mi, ugyanúgy osztoznak ezek, ezekben a javakban. A kérdésem az, hogy van-e alternatíva a szankciókhoz képest a biztonság szempontjából nincs alternatívánk, ez világos, a szankciókra szükség van, és ez az egyetlen út. Hogyha ez az egyetlen út, akkor használjuk ezt ki komolyan, hatékonyan használjuk a szankciókat, és egy átfogóbb módon alkalmazzuk őket, mivel a Misztrál kérdést például, ennek nagyon örülök, hogy ez felmerült, a professzor úr is említette, Valóban egységesen kell felmé, fellépnünk. Itt az Európai Unió az, az orosz fél kihívja, és itt koherensen kell fellépnünk ellene. Egységesen kell fellépnünk ellene. A kérdés ugye az, hogy hogyan tudunk teret nyerni az oroszokkal szemben, itt ki kell emelni, ki kell hangsúlyozni az euróatlanti viszonyokat, E tekintetben ez alapvető fontosságú. A Newporti NATO csúcs nélkül is ez az atlanti, euróatlanti viszony rendkívül fontos. Az orosz propaganda elterjedését kell megakadályoznunk, és nagyon fontos az is, hogy Európa felépítse a védelmi kapacitásait, François Hollande elnök a múlt héten világosan megfogalmazta az, hogy Európának nem szabad százszázalékosan a NATO-ban bíznia, nagyon fontos, hogy Európa saját kapacitásait is kiépítse, és így együttesen fellépve kell megoldanunk ezt a problémát. Végül pedig el kell gondolkoznunk egy valódi szolidaritás kialakításáról az Európai Unió tagállamai között, a védelem, a védelmi szükségletek területén is, mivel a közép-kelet-európai országok most csak a NATO-ra hagyatkoznak, és ez rontja a saját európai szolidaritásunkat is. Nagyon fontos, döntő jelentőségű lenne az Európai Unió kapacitásait is kiépíteni, nem csak a NATO-ra hagyatkoznunk. Csak akkor nyerhetünk, hogyha egységesen lépünk fel, következetesen vagyunk, és az Európa, euróatlanti értékeinkhez ragaszkodunk, és ezekhez hülyek maradunk. Egyszer, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék visszatérni a kereskedelmi témakörre. Ha jól tudom, akkor ez ennek az ülésnek a legfontosabb témája. Néhány rövid kérdésem lenne az orosz ellen szankciók tekintetében, az EU elleni orosz szankciók tekintetében néhány statisztikai adatot szeretnék tisztázni. Először is azt szeretném tudni, hogy ezek az ellen szankciók csak és kizárólag élelmiszerexportra irányulnak, ugye itt az áll, ezt olvasom itt, itt a húst látom a szövegben, a tejtermékeket, a zöldséget, a gyümölcsöt, a halat és más termékeket. A kérdésem az, hogy egyéb termékeket is érint-e az orosz ellen ö, szankciós ö, ö, intézkedések sora. A második kérdésem pedig statisztikai adatokra vonatkozik. Itt az áll Amazon úr dokumentumában, hogy az Európai Unió e, agroélelmiszer exportja Oroszországban 12 milliárd euróra rúg, ez 0,09% az Európai Unió GDP-nek. Ez szerepeltet ebben a dokumentumban, amit most felmutatok. Itt ebben a dokumentumban az szerepel, hogy a tiltott termékek, amelyeket Oroszország letiltott, ezek a termékek csak az Európai Uniós össz Oroszországba irányuló export 33 százalékát képezik, és ez 5,1 milliárdja az egész 12 milliárd eurónak, és a GDP százaléka pedig a, a fele a 0,09-nek, tehát a szankciók kihatása az Európai Unió GDP-je értelmében 0,045% lenne, a 0,09 fele, ha jól számolom. Az a kérdésem, hogy ezt jól kalkulálom el. És még egy a hatos ponthoz kapcsolódó megjegyzésem is lenne, ez a háromoldalú tárgyalásokról szól az EU-Oroszország Ukrajna között. Ez nem hiszem, hogy ezt ennyire élesen kellene bírálni. Szerintem ez e a jó szándék gesztusa volt az Európai Unió részéről is, és mm, az a kísérlet történt, hogy valamilyen elfogadható megoldás szülessen, amely az ukrán érdekeket sem sérti, és az Európai Unió érdekeit sem. Vagyis én nem bírálom ezt élesen, ezt a stratégiát. Én azt gondolom, hogy jó, eh, hogy ezt inkább realisztikusan és pragmatikusan kell látnunk. Köszönöm szépen, ezt szeretem volna elmondani. Köszönöm szépen, Helmut következik. Köszönöm szépen, Bent. Azt hiszem, hogy egy nagyon fontos pontra érkeztünk el a tárgyalásunk során. Ugye itt kereskedelmi szakbizottságként működünk, a gazdasági, a szankciók gazdasági aspektusaival, foglalkozunk egyrészt az Európai Unióra nézett kihatásokkal, illetve az, az orosz gazdaságra vonatkozó kihatásokkal foglalkozunk. Az Európai Unió ugye egy egész stratégia keretében eszközött szankciókat az Orosz Federáció ellen mm de szerintem a szakértő szájából ez nem volt teljesen világos, hogy itt miről van szó. Ő azt mondta, hogy a mezőgazdasági területen az Európai Unió exportjainak 10%-a megy az Oroszországba, de ez összességében a, a belső termelés 1%-át jelenti. De mégis az Európai Uniós fogyasztókra ennek nagyon komoly kihatásai vannak, és az Oroszország területén működő üzemekre is, tehát hogyha bizonyos hús termékek, hús szállítmányok már nem érkeznek meg az EU-ba, vagy az Orosz Föderációba az EU-ból, vagy bizonyos tejtermékek, akkor az orosz oldalon ennek szintén kihatása van, munkanélküliség keletkezik, vagy akár össze is omlik, össze is omlanak ezek az érintett üzemek Oroszországban. Vagyis az a kérdés, amit itt megbeszéltünk, mi szerint mi a célja a, a szankcióknak. Ez az ez egy olyan kérdés, amit az Európai Unió kereskedelmi szakbizottságaként meg kell tárgyalnunk. A, ezek a gazdasági szankciók közép és hosszú távon hozzájárulnak-e ahhoz, hogy az Orosz Föderáció területén a gazdasági és szociális szituáció romlik, romlani fog, és talán ezáltal az Orosz Föderációban egy a belpolitikai helyzet is gyökeresen megváltozhatna, vagy pedig az a cél, hogy rövid távon hassunk oda az orosz politikára, és az a célunk, hogy az, orosz, az oroszok elgondolkozzanak az Európai Unió szomszédsági politikáról. Vagyis itt a saját logikánk rabszolgái vagyunk, mivel nincs ilyen logikánk, egyszerűen a szankciókba belevágunk, anélkül, hogy ezt végig gondolnánk. A, nagy, a, a német gazdasági szektor nagyon komoly aggodalommal fizeti figyeli a közép- és hosszú távú kihatásokat. Ma meghallgattuk a berlini fejleményeket, nagyon komoly ipari, szektori képviselők, közép és nagy méretű ipari szektori szereplők, különösen a volt NDK területén aggodalmukat fejeztük ki, fejezték ki, hiszen ezek a gazdasági szereplők komoly kapcsolatokat tápolnak az Orosz Föderációval. Az egyes Európai Uniós tagállami gazdasági szituációkra, ez hogyan hat ki? Értik -e egyáltalán az európai polgárok, hogy miről van szó? érti -e az európai nyilván, nyilvánosság, hogy itt tulajdonképpen egy gazdasági háború indul? Ez szerintem mi gazdasági szakbizottságként meg kell, hogy beszéljük. Zsadó úr következik, köszönöm szépen. Nos, miről is beszélünk? Oroszországról, amely úgy tűnik, hogy az Európai Unió közvetlen határán háborúba, háborúban van, és a kérdés az, hogy milyen szankciókat alkalmazunk, milyen lépéseket teszünk. Most ugye van egy bizonyos ö, ö, rezsim Oroszországban, hatalmon van egy olyan kormány, amely teljes mértékben ellenőrzi a médiát, és egy, egy, ö, egy olyan politikai konstrukcióval operál, amely teljes mértékben támogatja a rezsimet de azt hiszem, hogy ezek a szankciók nem elég hatékonyak. Ezek a szankciók jelen pillanatban arra irányozottak, hogy az oligarchia Putin köré szervezett oligarchia támogatottságát gyengítsék, vagyis legalábbis erre kellene koncentrálni. Amikor a gáz vagy a, az, az olaj kérdését érintjük, amely közvetlenül kapcsolódik az oligarchákhoz, akkor egy olyan szektorhoz érkezünk el, amely nincs közvetlenül kapcsolatban úgymond a, az orosz ö, ö, polgárokkal, át, át, átlagpolgárokkal, Ugye Putyin régi KGB tagként a médiákat ellenőrzi, de szüksége van a köré szerveződő oligarchiákra is, és ezt figyelembe kell vennünk. Ezt már a szocialista kollégák is elmondja, elmondták. Nagyon fontos, hogy a Mistral ügyet valóban felderítsük, hiszen ők gyakorlatilag cinkusai voltak ezeknek az erőknek, és a háborút is a hadihajók Szevasztopóba érkezését is segítették. Amikor Finnország, a finn parlament aláír egy olyan megállapodást, hogy nukleáris erőművet építsenek. Például ez az oroszokkal ez rendkívül problematikus, a Gazprom tevékenység Európában rendkívül problematikus, vagyis ezt bele kellene venni a közbeszédbe, és a, a fellépéseinkben is ezt figyelembe kell venni. Ezek nagyon, nagyon fontos, hogy a szankcióinkban is ezt figyelembe vegyük, ami pedig az, a kontraszankciókat illeti. Ugye ezt a kérdést már más is feltette. Természetesen itt a kompenzáció kérdése, a kártérítés kérdése felmerül a mezőgazdák tekintetében, de a, ez a rövid távú kompenzációkon túl nagyon fontos, hogy legyen egy hosszú távú stratégiánk is. Több millió euró megy az oroszoknak a, a gázvásárlásra Európából. Ugye októberben beszélni fogunk a klímavédelemről is, de Európa de mégiscsak nagyon fontos lenne a beruházás Kelet-Európában, hiszen ennek kihatása lehet a, a gáz szükségletünkre az oroszokkal. Amikor a mezőgazdasági exportról beszélünk, akkor ez egy strukturális válaszadás is lehet itt azt mondjuk, hogy először a mezőgazdaság, ez európai szükségleteket elégítsük, elég, kell kielégíteni, és utána a nemzetközi piacra utána kell a nemzetközi piacra figyelni. Tehát nagyon fontos, hogy fontosak a szankciók, de nagyon fontos, hogy az egész európai belpolitika kevésbé függjön az oroszoktól, és ne legyünk annyira kiszolgáltatva nekik. Köszönöm, elnök úr. Azok az észrevételek, amelyek a politikára vonatkoznak, hát szankciókról tárgyalunk, a szankciók pedig per definíció nem politikai természetű dolgok. Nem lehetnek más természetűek, mint politikai természetűek. Felszeretném hívni a szakbizottság tagjainak figyelmét egy levélre, amely a mai Financial Times-ban jelent meg. Egy volt angol, oroszországi angol nagykövet tollából, Két mondatot szeretnék felolvasni, hallgassák ezt. Az igazi tragédia jelenlegi nyugati politikában rejlik, azaz az EU politikában, megakadályozzuk az orosz gazdasági növekedést, lendületet adunk a nacionalizmusnak, és az autoriterek malmára hajtjuk a vizet, mondván, hogy Oroszország meg kell, hogy tisztítsa magát az átkozott nyugati befolyástól. Ilyen módon tehát nem támogatjuk, hanem megakadályozzuk a demokratikus átalakulást. Úgy érzem, hogy a bizottsági elnök és a további eh, megszokott gyanúsított eh, nevetségesen eh, kelletik magukat a világ nagy politikai színpadán, és a mások érdekeit figyelik, nem az EU saját érdekeit. Emerson nagykövet még azt is mondta, a Mistral kitűnő példáját adja annak, hogy Franciaország mit tesz. Egyrészt hangos, hangosan elkötelezi magát az EU mellett, másrészt pedig a hajóit minden probléma nélkül nemzeti érdek alapján el akarja adni. Azt szeretném tehát, hogy mindenki megértse, hogy a franciák mit tesznek, és átlássanak rajtuk. A makrogazdaságról, amikor beszélünk, akkor voltak éppen eufemikusan beszélünk a sok tízmillió nélkülöző munkanélküléről, amely amely munkanélküliség az EU és az LKB e által folytatott monetáris politikának köszönhetően jött létre. A orosz szankciók mondják érinthetik a krízisből való kilábalást. Érinthetik, kérdem én, hát biztosan érinteni fogják. Emerson úr pedig az Egyesült Királysággal kötött társulási megállapodásra utalt. Valóban ez provokatív, provokatív, már pedig ami az EU-Kanada megállapodást illeti, Öt évig tárgyalták ezt. Miért kell most éppen ezt a megállapodást ebben az politikai környezetben így végigverni az intézményeken? Utolsó észrevételem. Nagyon gyakran eh, lánccsörgető, szabja zörgető politikával találkozunk. Gondoljanak csak mindarra, amit Bostinár úr kollega mondott, már látom, hogy éppen nincs is itt. De hát Emerson úr éveken keresztül a Center for European Policy Studies eh, agytörösznek dolgozott, és egész egyszerűen látni kell, hogy Emerson úr zörgeti hüvejében a szabját, eh, de ez mások kárára fog menni. Ezt akartam mondani. No, Löpen asszony. Mikrofont kérnék. Valóban nagyon nehéz ez a helyzet. Fiatal kollégánk a néppártól korábban nagyon hosszú listát eh, állított össze, hogy ki húz hasznos ezekből a szankciókról. Ugye az iraki embargó eh, áldozatai is világosak, hiszen itt egy millió gyerek már meghalt, eh, amiatt, hogy nincsenek gyógyszerek, mert embargó sütötte a gyógyszereket. Ezek azok a az, a konzekvenciák, amelyekkel számolnunk kell. Az ukrajnai népesség egy része közel érzi magát az Európai Unióhoz, ehhez joguk van, de ahhoz is joga van a másik oldal a népességének, hogy az oroszokhoz az oroszokkal azonosítsa magát, és a mi politikánk csak katasztrofális következményekkel járhat. A, ezek a, ez a szankciópolitika semmilyen pozitív kihatással nem lesz az ukrán helyzetre, viszont ugye Oroszországot arra késztetjük, hogy más partnerek után nézzen, és, hagyjon, és cserben hagyjon minket, mint partnereket. Kína felé fog orientálódni, és tovább megy még keletre. Végül pedig ugye szeretném még elmondani, hogy itt ugye tejtermékekről beszéltünk, gyümölcs és zöldségekről, amelyeket embargósult. Itt már a, az, a gazdáink rendkívüli módon szenvednek, ők isszák meg ezt a meg ennek az egész levét, ezt a, ennek a szabadkereskedelmi egyezménynek, amely teljes mértékben torzítja a viszonyokat, és most megint még rosszabbodik a helyzet, és a, mezőgazdas, a mezőgazdáink még tovább fognak veszteségekkel számolni, és ez az egész kompenzáció egyszerűen nevetséges lesz. Az Európai Unió piaci részesedései elfolynak, óriási számokról beszélünk, és itt tulajdonképpen még a folyamat el sem indult. Elmondhatom, hogy Franciaországban mik a tapasztalatok, teljes az űrzavar, már senki nem tudja a mezőgazdák közül, hogy mit tegyen, óriási demo, demokra került sor, óriási tüntetésekre került sor, és önök ezért a felelősek. Ezek a szankciók radikalizálják az orosz népet, és ez teljes mértékben helyesen hangzott el, hiszen az ellenállás érzéseit kavarjuk fel, és nem pedig az elnyomás ellen fog senki harcolni, vagyis ez egy hülyeség ez a politika. Fabriks úr. Köszönöm szépen, hát egy-két felszólalást meghallgatni, mit is mondjak, nagyon érdekes volt. Igyekszem hűvös, de mégis elkötelezett lenni. Azt mondanám, hogy Emerson úr bemutatájában egy-két szempont nagyon fontos volt, jelesül. Három választás előtt állunk. Az egyik, hogy ne tegyünk semmit. Ezzel azt jelentenénk, hogy Oroszország mindent megtehet. El akarja venni Ukrajnát? Kérem, tegye. El akarja venni Moldovat? Persze. Grúziát is el akarja venni? Tessék, tessék, csak vigye. Túl akarja lépni az Európai Unió határát? Hát jó, jó, elkész addig, amíg Berlinig vagy Párizsig nem érnek, akkor, nem érnek el, akkor hagyjuk őket. A másik választás a hatékony szankciók választása. Nos, Emerson úr bemutat előadásából öm, azt hallottam, azt hallottam ki, hogy a szankcióink jelenleg nem kellően hatékonyak, mert túl későn is csak részben alkalmazzák őket. A konkrét személyek elleni szankciók pedig, amelyet eh, kvázi eh, megtiszteltetésnek kezelnek az oroszok, eh, ezeket a szankciókat sem használják kellőképpen, és bármit is mondanak, de tudjuk, hogy húsba vágó számukra ez a szankció. És például az olyan együttműködésekben, mint a sport, vagy máshol is kisugárzik ez. És úgy gondolom, hogy azok, akik azt hangoztatják, hogy a nyugat milyen gonosz és rossz, de tudjuk, hogy a gyerekeik itt járnak egyetemre, iskolába, és a pénzüket itt tartják, ezeket igazán súlyosan érinti hogyha ezt a szankciót szabjuk királyuk, mert tudjuk, hol van a pénzük, tudjuk a bankszámlaszámlokat. Tehát, hogy a harmadik alternatívával, mely a háború, nem akarunk élni, akkor a második alternatívát, a szankciókat kell igazából alkalmazni, hiszen ingyér nincsen vacsora, ingyér semmit se kapunk meg. Mondom, vagy úgy hallom ki itt az ülésteremben, mintha egy ilyen titkos menetrendet követne valaki. Hát erre mondom azt, hogyha nem teszünk semmit, és Oroszország mindent megtehet, akkor a vége az lesz, hogy az Európai Unió összedől. És ezek az emberek persze megkapják, amit akarnak, de emlékezzenek arra vissza, amikor majd a kedves orosz barátaik, eh, ha megtörténik ez, akkor majd a kedves orosz barátaik önöket is le fogják vadászni. Ezt ne felejtsék el. Köszönöm szépen, Szellánki. Also azt hiszem, hogy van egy negyedik alternatíva, ez pedig a politika és a diplomácia alternatívája és az, hogy komolyan vegyük a Lisszaboni szerződés írott betűjét, jelesül, hogy az Európai Unióban létezen egy közös kül- és biztonságpolitika. Ez idáig csupán 28 különböző külvédelmi és biztonságpolitikát folytatunk, és még mindig nem tudunk egységesen fellépni. Ha pedig létrejön a konfliktus, akkor tényleg egy-két retusálással próbálják a képet javítani, illetve egy-két helyen kis tűvel szurkálják meg az ellenfelet, de hát kérdem én, mit ér egy tű szurkálás egy nagy medvetestén? Egyetértek azzal is, hogy Vladimir Jevtusenkót is említette Emerson képviselő, illetve az ő rendszerét. Jelenleg egy, egész egyszerűen segítjük Oroszországot, vagy a putinyi rendszert azáltal, hogyha valaki még nem közvetlenül a Gazprom vagy a Rosneft befolyása alatt áll, elveszítheti a vagyonát, és felvásárolhatja őket a Rosneft és a Gazprom. Ugye Jeftusenko a baszknyeftet akarta megvásárolni, ahol a rossz nyeft is érdekeltségekkel rendelkezett. A megoldás tipikus orosz módon került megoldásra. Azt halljuk, hogy az a Sberbank egész egyszerűen Jeff Tushenko koncernjét lenyeli. Ezzel, tehát ezzel a fellépéssel voltak éppen még abban segítünk inkább, hogy a putyini hatalmi rendszert be, betonozzuk. A telekommunikációs ágazat átvételét is el lehet felejteni. Tehát voltak éppen Attól félek, hogy Putyin hatalmát inkább megerősítjük semmint, hogy destabilizálnánk ezen intézkedésekkel. Másrészt egy-két ágazatban mégiscsak éreztetik a szankciók a hatásokat, bár ez az európai gazdasági teljesítmény területén viszonyítva nem magas részarány, de egyes esetekben mégis fájhatnak a kihatások. Ha megnézzük, hogy mit tesznek az egyes tagállamok, illetve hogy azt nézem, hogy egyes tagállamok protekcionista intézkedéseket akarnak bevezetni, például egyes tagállamok szállítmányait bürokratikus akadályoz, akadályokkal akadályok, akarják megakadályozni, azáltal, hogy 48 óra előtt be kell számolniuk az orosz hatóságoknak arra, illetve az egyes tagállami hatóságoknak, a másik tagállam szállítóinak arról, hogy mit és milyen mennyiségben és milyen áron szállítanak. Ha ezt figyelembe veszem, voltak éppen a saját belső piacunkat is veszélyeztetjük. Azt gondolom tehát, hogy világosan, határosan fel kell lépni, szerződésben állapodtunk meg arról, hogy közös külös biztonságpolitikát folytatunk, akkor mind a 28 külügyminiszternek egyet kell érteni ebben. Üdvözöljük a társulási megállapodást Ukrajnával, jól van, ez tényleg jól van így, de ennek a lényege a szabadkereskedelem. És ezt egyelőre másfél évre ugye most jegeljük, és azt hiszem, hogy ezzel Ukrajnával sem teszünk nagy, Ukrajnának sem teszünk nagyon jó szolgálatot. Öttinger biztos pedig azt mondta, hogy az európai energiainfrastruktúra egy, egyharmada a Gazpromé. Hát Németországban egyharmada a kínaiaké, egyharmada a Gazpromé. Tényleg érdemes ennek fényében elgondolkozni azon, hogy mit is tettünk idáig, hogy jó úton jártunk-e. Köszönöm szépen Obermeyer úr a végül. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon érdekes, hogy ma egyrészt az értékeinkről beszélünk, de Bostináró úr hozzáállása alapján már azt tudom, hogy az euróatlanti értékekről beszélünk. Az euró, nem tudom, mit ért az euró alatt a fizetőeszközt, vagy az uniót, de az úgy tűnik nekem, hogy ez már kezd egy ilyen vallásos meggyőződési, egy um, imamalomként hajtogatott mantrává válni. A gazdasági intézkedések fontosak, de nem változtatnak meg semmit, mondtam a valaki. Nos, Öt évig kellett volna ezeknek az embereknek az iráni, iráni delegációban ülniük, és akkor talán ott is elérték volna, hogy ne legyen szankció. Miért fontosak a gazdasági szankciók? Nos, ezeket a kérdéseket a választóinknak el kell majd magyaráznunk. Nos, én osztrákként azt mondhatom, hogy nagyon szomorú azt látni, hogy hogyan zuhan a mezőgazdasági termékek ára, a szankció következtében, és szomorú azt látni, hogy a mezőgazdaság, illetve az nehézipar hogyan kerül egyre nehezebb helyzetbe, rövid munkaidőt, munkavégzést vezetnek be a nehéziparban, hiszen Ausztria még mindig egy nehézipari nagyhatalom. Úgy gondolom, hogy a lakosságnak meg kellene mutatni, hogy mit akarunk elérni a szankciókkal, Azért, hogy a lakosság felsorokozhasson a szankciók mögé. Hogyha ma azt hallom az egyik előttem szólótól, idézek, hogy támogatnunk kell a lakosságot, aki dolgozik és aki vállalkozik. Hát valóban támogatnunk kell őket, de úgy, hogy a tőlük bevett adókat esetleg azok fele csoportosítsuk át, akik a szankciók áldozatai. Beszéltem Iránról is. Láthatjuk, hogy a geostratégiai helyzet következtében a szuniták és a síták ki kell, hogy béküljenek, máskülönben pedig 30 év nem ért el semmit, mert egy zárt nemzetgazdaság terhelhetősége, illetve egy ilyen zárt nemzetgazdaság nagyon terhelhető, Magyarra mondva, nem hiszem, hogy ilyen nagy, szép szavakkal lehetne fellépni, anélkül, hogy tudnánk, hogy pontosan milyen költségekkel jár ez. Köszönöm szépen, most pedig a bizottság két képviselőjének adom meg a szót. Először Klák úrnak, aki gyakori vendég mi nálunk. Well, thank you, Chair. I, I will um, not rattle any say. Köszönöm szépen, én nem fogom szabját fejem fölött ö, ö, suhogtatni, nem is beszélek a szélesebb geopolitikai dimenzióról, csak a mezőgazdasági szempontokról, hiszen én a mezőgazdasági főigazgatóságon dolgozom. Emerson úr azt mondta, hogy nem szabad aláértékelni a szankciók negatív kihásait, ez így van. Exportjaink 5%-áról beszélünk, a mezőgazdasági exportok 10%-a irányul Oroszországba. Ennek az jelenlegi szankciók ennek a felét érinti, kb. 5 millió eurónyi exportról van szó. Nagyon óvatosan választottak ki ezt a szakpolitikát azért, hogy azon országokat érintse, sújtsa leginkább, akik nagyon keményen szólaltak fel Olaszország ellenében, illetve hogy olyan termékekre vessék ezt ki, ahol alternatív beszállítókat könnyen talál Oroszország, vagy ahol Oroszország a saját protekcionista céljai okán a saját iparágát akarja megvédeni vagy felépíteni, mondjuk a tejiparban. USA, Kanada, Nor- Norvégia és Ausztrália is a célzottak között van de összességében azért itt csak a termelésünk másfél százalékáról, ha nem kevesebbről van szó, és 0,04 százaléknyi GDP-ről van szó összesen. De egyes tagállamokat különösen súlyosan érint ez a szankció, különösen a hús és a mező és a tej ágazat nagyon munkaintenzív, ilyen módon tehát különösen Európa nem különösebben fejlett vidéki térségein komoly problémákat okozhatnak ezek a szankciók. Az orosz szankciók hatásának csökkentését irányoztuk elő. sokszor bírálják a kapot a közös agrárpolitikát, de például a hatások kompenzálásában jól megmutattuk, hogy gyorsan és hatékonyan tudunk válaszolni erre a rendkívüli helyzetre már augusztusban, tehát nagyon gyorsan sürgősségi intézkedéseket foganatosítottunk. A növény gyümölcs ágazat, a zöldség gyümölcs ágazat támogatására. Ugye a zöldség gyümölcsre, ha egyszer leszették, le, le, becsomagolták, nem lehet már alternatív piacot találni, és ilyen módon azonnal összeomlottak az árak, összeomlott a piac. A tej ágazatban pedig más kap eszközöket, például közraktározás, magáraktározás eszközeit vezettük be annak érdekében, hogy eh, kivonjuk a terméket a piacról, a túltermelés és a eh, kínálat kockázatát, és így az ár összeomlás kockázat ellen fellépjünk. Nos, azt hiszem, hogy megmutattuk, hogy a kap igenis segíthet eh, a gazdálkodóink problémáinak megoldásában középtávon, kétfajta intézkedést alkalmazunk a helyzet javítására. Az egyik, igyekszünk a szabad kereskedelmi megállapodást eh, felgyő, megállapodásuk ügyét gyorsítani, ezt a kereskedelmi főigazgatósággal közösen tesszük, de hát azért szabad kereskedelmi megállapodásokat nem lehet egyik napról a másikra megkötni, de dolgozunk rajta másrészt. Igyekszünk egyes nyakas, nem vámszerű akadályok ellen fellépni és alternatív piacokat keresni. Például Törökországban a marhahús export, vagy az USA-ba a zöldséggyümölcs export tekintetében. A harmadik fellépés pedig a promóció. Az EU egy új promóciós vagy támogató politikával rendelkezik, ahol a tagállamokkal és a termelőkkel együtt sokkal több forrást biztosítunk a mezőgazdasági termelők számára, hogy exportáljanak és új piacokat találjanak. Egy 30 millió eurós speciális promóciós alapot vezettünk be az orosz bolykotra való válaszként, és ebből 16 millió eurót az új piacok megtalálására lehet fordítani. Ezzel a promóciós politikával reméljük, hogy segítünk a tagállamokon, illetve a mezőgazdasági termelőkön, hogy eh, termékeiknek alternatív piacot találjanak. Nem tudjuk teljesen kiküszöbölni az orosz eh, eh, embargó hatásait, de legalábbis csökkenteni tudjuk ennek negatív kihatásait. Köszönöm szépen, most pedig Mártin Lukának, a kereskedelmi főigazgatóság jogi főosztály vezetőjének adom meg a szót. Köszönöm szépen. Jane Amilártnak adnám át a szót, mert ő a szakértőnk a két oldalú kapcsolatokért. A DG Trade-nél dolgozom, Oroszországgal kapcsolatos ügyeken. Kiegészíteném, ami elhangzott az orosz ellenintézkedéseket illetően. Kereskedelmi szempontból ne felejtsük el, hogy Oroszország körülbelül 5 milliárd eurónyi exportunkat szankcionálta, de ebből másfél milliárd euró a mm, disznóhús, amit már januárban betiltottak, azon kívül 300 millió eurónyi lengyel alma, amit szintén korábban már betiltottak. Úgyhogy az általános megjegyzésem a következő lenne. Oroszország politikai intézkedéseként tünteti fel ezeket az intézkedéseket, de ezek inkább protekcionisták. Putyin úr már említett, hogy számára ez nagyon jó, hiszen hozzásegíti, hogy a nemzeti ipart fejlesz Oroszországban, és ne legyen versenytársuk amikor két évvel ezelőtt belépett a WTO-ba Oroszország, már akkor láttuk, hogy a protekcionizmusuk terjed. Ez akasztó az exportőreink számára is, de Oroszország számára is, hiszen lemarad az ország. Úgyhogy a szankciókat illetően, mert láttam, hogy próbálták kielemezni, hogy mennyire hatékonyak ezek. Ami a bizottságot illeti, ez egy politikai döntés, amit a tanács hozott. Te segítünk az összeállításukban, de nem nyilvántunk véleményt, hogy mennyire hasznosak. Igen, értem, nem önök a motor. Jó, Emerson úr. Köszönöm szépen, el akkor. Nagyon érdekes kérdéseket vetettek fel. Sajnálatos módon innen nem tudom mindenkinek a nevét felítélni, de Dartmouth úrnak a tábláját például látom, legalább és fizikai szempontból ő van a legközelebb hozzám. Aztán az orosz bankok. Szerintem az orosz bankokat nagyon keményen sújtják a szankcióink. és a Kreml visszautasította a nekik nyújtandó segélyeket szinte azonnal. De az alapkérdés a következő. 400 milliárd dollárnyi tartaléka van az orosz nemzeti banknak, úgyhogy úgy is kihúzzák a bankjaikat a, se- a bajból. Aztán, igen, valóban az olajiparnak a fejlődését hátrálhattathatják ezek az intézkedések, de ez inkább hosszú távú probléma. És igazából én úgy látom, hogy az oroszok azt gondolják, hogy az ukrajnai játszmát gyorsabban le lehet játszani, mint amilyen távon hatnak a negatív hatások az olajiparra, és utána majd visszatérünk a szokásos dolgainkhoz. Tehát legalábbis ők így ezt gondolják. A földgázt illetően azonban. Mi szankcionáljuk a földgázt. De ha az EU nem vásárolja föl a földgázokat, akkor ez nagyon komolyan sújtja az orosz Csak hogy mi azt gondoljuk, hogy a földgáz tankjaink ugyan most tele vannak, de az energia üzemeink és a vonalaink még nem elég fejlettek, a Connecting Europe Facility még nem teljesedett ki, mert 2020-ra teljesedik ki, úgyhogy itt van egy kis időeltérés. Ha Oroszország úgy gondolja, hogy a földgázbevételeik drámaian csökkennek, akkor majd reagálni fognak. Jelenleg szerintem azt gondolják, hogy sokáig fog ez tartani, és a Gazprom diplomaták uh, is ezt tűnik úgy, hogy aláírják aztán, hogy mennyire hatékonyak a szankciók. A Krím félsziget helyzete. Most egy személyes kapacitásomban azt gondolom, hogy az EU szeretné elérni, hogy Oroszország kivonuljon Ukrajnából de hát ez még nem történik meg. Aztán, ami a Krímfélszigetet illeti, és nyilvánvalóan egy diplomatás sosem mondaná, ha Putyin annektálja a Krímfélszigetet, és azt mondja, hogy most itt meg is állok, és utána együttműködök az EU-val, Ukrajnát illetően, akkor valahogy ez a benyomásom, hogy a nagy vezetőink azt mondanák, hogy rendben. De ez nem történt meg, mert egyre mélyebbre hatol Ukrajnába. És hallottam valakitől, aki múlt héten Kievben járt egy nagy konferencián, hogy a krimi félsziget kérdése itt felmerült pénteken. Mert Télen a víz, áram és más ellátás, illetően nehéz helyzetbe kerül majd a Krímfélsziget. És Oroszországnak e, infrastruktúra szempontjából utakat kell biztosítani a Krímfélszigetre. És talán éppen ezen törik a fejüket. Úgyhogy erre fel kell, hogy készüljenek, hogy megpróbálnak utakat építeni. Aztán a harmadik kérdés. A Elnézést, de nem tudna néhány kérdést összefogni, hogy kicsit felgyorsítsuk a menetet? Arra kér, hogy felgyorsítsam? Rendben. Tehát a védelmi kapacitásokat illetően azt mondom, igen. Mezőgazdaság. Ezzel kapcsolatban több kérdés is van. Nagyon örülök annak, hogy fölmerült ez a kérdés. A mezőgazdasági export körülbelül fele, felére csökkent, azt mondják, nem tudom, ez az adatom, ez nem volt meg. Azt hiszem, hogy szeretnénk Ukrajnának megkönnyíteni a helyzetét, és hát a távoli célkitűzések, a politikai változások elősegítése Oroszországban. Hát itt még semmiképp sem tartunk. aztán, hogy az oligarchákat egymás ellen akarjuk elhetszelni, és a Kreml ellen. Hát, beszélhetünk erről, de nem hiszem. Szerintem az oligarcháknak még szüksége van pénzügyi segítségre a Kremtől, úgyhogy nem várnám, hogy ellene forduljanak az ellenszankciókat illetően, hogyha az EU a gázimportot illetően nagyon kemény vonalas, akkor ez a Total és a BP kirúgását eredményezheti Oroszországból. Aztán Daphmus úr. Elnézést, neki kell javítanom. Lord Daphnes vagyok. Nos, ön jól ismeri Moszkva helyzetét, de mégis nagyon eltér az álláspontja, azt illetően, hogy ki kit provokál. Én közgazdász vagyok. Putyin mondta azt, hogy legyen vámunió. Lépje be a vámunióba, vagy támadok. Az Európai Unió mindig azt mondta, hogy mi a magas minőségű szabadkereskedelmi egyezményt akarjuk Ukrajnával, de nagyon szeretnénk, hogyha Oroszországgal és másokkal is kötnének ilyen egyezményt. Csak úgy, mint Moldávia és Grúzia esetében mind a két oldal jó lenne, hogyha mind a két oldalal egyezményt kötnének. De Putyin az, aki köti az ebet a karóhoz, és nem akarja. Azt mondja, válasszatok. Úgyhogy én nem mondanám, hogy az EU lett volna a provokatőr, aztán a mezőgazdaság, löppen képviselő, erről már beszéltünk, aztán a további szankciók Nos, én nem hiszem, hogy mást kellene még mondanom. Köszönöm. Köszönöm szépen, Emerson úr. Azt hiszem, hogy az Európai Unióra nehezedő nyomás és a következmények nyilvánvaló, hogy a jövőben is kísértenek minket még. És nagyon fontos, hogy ezeket a kapcsolatokat figyelemmel kísérjük. Most pedig a 13-as pont. Most pedig ez. Az ipák kérdése. 12 éve beszélünk erről a témáról, és igen, keveset haladtunk előre. De az elmúlt néhány hónapban történtek események, úgyhogy nagyon örülök, hogy Sandra Gallina itt van a DG Trade-től, aki az IPA kért felelős. Szeretném, ha beszámolna nekünk arról, hogy mi az Ipa helyzete, aztán kicsit, hogy milyen események történtek mostanában, és hogy hogyan valósulnak meg a gyakorlatban. Meg is adom önnek a szót.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 Um, allow me to... Hát akkor hagyj kezdjem azzal, hogy először látogatok el az új parlamentbe, úgyhogy mindenkinek nagyon sok sikert kívánok, és remélem, hogy legalább olyan jó munkatársak lesznek, mint az előző kollégáik. Először is köszönöm, hogy az IPA helyzetről beszámolhatok mert nagyon sok minden történt az idén, úgyhogy jó, hogyha egy áttekintést kaphatnak. Tudják, hogy két nagy régióval, Nyugat-Afrikával és a Szahara régióval írtuk alá az IPA szerződést. Kamerun és Fiji még várnak arra, hogy a szerződést gyakorlatban is megvalósítsák. Én azt mondanám, hogy a Karib térségben megvalósítjuk az egyezményeket, Papua, Új Guinea és Fiji illetve most folyik a munkát, aztán Kelet és Dél-Afrika, Mauritius, Szesel-szigetek és Kamerun most kezdődik a megvalósítás. A Karib régió, ahogy már mondtam, ahogy már mondtam már néhány éve kísérleti jelleggel megvalósult az egyezmény, Mind a két oldalról vannak még hiányzó ratifikációs lánc szemek. Én azt mondanám, hogy a következő találkozónk november 18-19-én lesz. Azt a részt, amit még fejlesztenünk kell a gazdasági partnerségi egyezményeket illetően, az a testület még novemberi ülés előtt találkozni, össze fog ülni, de lehet, hogy nem sikerül, ezt nem akarom eltitkolni, de ez nem a bizottság kezében van, mert a Szociális és Gazdasági Bizottság kezeli ezeket a konzultációs eljárásokat, és a parlamenti részlegek, úgyhogy mi csak tájékoztatási szerepet töltünk be. Ami nagyon fontos a karifórumot illetően, hogy képviseltetjük magunkat az irányítóbizottságban, minden régió elküldi a konzultánsát, Úgyhogy nyilvánvalóan, hogy a partnereinknek is ez nagyon sokat jelent. Én azt mondanám, hogy felvetődik a kérdés, hogy mi lett volna a válság hatása, ha nem lett volna a gazdasági partnerségi egyezmény. Ezek az egyezmények elősegítettek, hogy az érintett országokat védjék, ami a csendes óceáni térséget illeti. Évente egy ülésünk volt, 2011-ben kezdtük ezeket az üléseket. Most már Fiji is belépett, de meg ki kell jelölnünk az időpontját az év végéig, hogy mikor lesz ülés velük. Nem tudom, hogy létre jöhet-e ez az ülés. Aztán azt mondanám, hogy az csendes óceáni térséget, illetve jók az eredmények, és nyilvánvalóan pozitív az epák hatása. Aztán Kelet és Dél-Afrika, Az érintett négy országgal minden, ország, minden évben találkoztunk. A következő találkozunk Zimbabvéval lesz. Novemberben szerettük volna, de a közös parlamenti ülés időpontjával nem összeegyeztethető ez most, úgyhogy lehet, hogy decemberre kell halasztani. Kamerunnal kapcsolatban elég keveset tudok mondani. Próbáljuk lefektetni az eljárási szabályzatot, és így tovább, és így tovább. Én azt mondanám, hogy az EPA az egy hosszú távú partnerség, ez egy folyamat és a partnerség számunkra nagyon fontos. Ehhez persze az is kell, hogy a társ országok a belpolitikájukban és a gazdaságukban nagy reformokat hajtsanak végre. Úgyhogy azt mondanám, hogy az EU-nak támogatni kell a partnereit, mert néha a kapacitás, a reformokra fordítandó kapacitás az nem elegendő ezekben az országokban, és ez egy kérésem is lenne, hogy ezt támogassák. A lezárt tárgyalásokat illetően Nyugat-Afrikával az évelején lezártuk, de elég sokáig tartott, amíg a jogilag átfésült változat is megszületett. Szerintem egy nagyon konstruktív folyamat volt. Uh, to proceed, uh, we have now initialed and we are hoping... De nagyon remélem, hogy nem sokára aláírjuk az év vége előtt. A SZADEK régiót, a Szelek régiót illetően. Dél-Afrikával is alá kellett írnunk az egyezményt. Elláttuk a aláírásunkkal, és ez egy olyan folyamat, ami elég sokáig fog tartani mivel rengeteg kvótánk van, rengeteg védelmi záradékunk, és az a GI is, az a híres záradék, amire szerintem nagyon büszkék lehetünk, nagyon nagy vívmány ez az eredmény. Mivel a régiók hisznek ebben, ezekben a GI-okban, vagyis ezt nagyon szerettem volna kiemelni. Nos, Nagyon fontos, hogy döntöttünk erről a lépésről, hogy, el, hogy az IPI irányába megyünk, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos elem, ezt nem szabad elhallgatnunk meg vannak győződve arról, hogy az unilaterális út soha nem lesz annyira járható, mint ez a mutatás és csak azt tudom erre mondani, hogy ezek az országok nem, szeretne, nem szeretnének egyoldalú megállapodásokat, hanem a szerződésbe szeretnének beleszólni, a szerződés alakításában partnerek szeretnének lenni, hiszen a bizniszek alakulása szempontjából ez nagyon fontos, mivel természetesen, hogyha kicsit megerősödnek, akkor a kvóták rendszere is másképp alakul a számokra, is, vagyis szerintem ez egy nagyon bölcs döntés, és itt megint csak a kapacitás építési intézkedések segítségnyújtásról van szó. Egyébként pedig a tárgyalások kapcsán elmondható, hogy az IAC-vel tárgyalunk, nagyon kevés kérdés maradt nyitva, a legutóbbi fejlemények nem igazán adnak okot optimizmusra, már a rugalmasságunkat megmutattuk, olyan döntés született, amelynek értelmében bizonyos elemek kikerültek a, a folyamatból, de nincs hátralépés a fontos területeken, mm, például a, a 96-os cikk non-execution clause-ba való átemelése. Most szeretném talán ennyiben hagyni, és szívesen várom a kérdéseiket. Köszönöm szépen, Darren Martin következik. Köszönöm szépen. Úgy tűnik, hogy nagyon régóta nem találkoztunk a kolléganővel, és üdvözöljük körünkben. Nagyon jók ezek a fejlemények, és néhány kérdésem lenne. Az egyik a közös konzultációs szakbizottsághoz kapcsolódik. Nagyon nagy csalódásomra szolgál az a tény, hogy ez már nem működik. Ugye ön elmondta, hogy ez nem a bizottság fennhatósága alá tartozik, de az EGSB-ben hozzám fordultak, és ők úgy gondolják, hogy ez a mi feladatunk, és nem az ővék. Nagyon jó lenne, hogyha ezt az igen fontos intézményi szerveződés ismét tető alá hoznak. Ami pedig a Ficsit illeti, üdvözlöm azt a tényt, hogy nem volt egy ilyen átfogó egyezmény, hiszen tudjuk azt, hogy nem kellene cukorkákat osztani Fidzsinek, ezt mindannyian tudjuk itt, ez Európai Uniós vállalkozásokat kellene segítenünk, amelyek Londonban rendelkeznek fő bázissal, és nagyon fontos ez a cukorkérdés. A figyék bevonását illetően esetleg elképzelhető, hogy a többi környező sziget is felbátorodik, és ők is szeretnének részt venni ebben. Fontos lenne, hogy egy regionális keretet teremtsünk a párbeszédnek, ami pedig Nyugat-Afrikát illeti. Nyugat-Afrika kapcsán olyan információim vannak, hogy ez a labor clause nagyon komoly kihatása van az ipára Nyugat-Afrikában, és a kókuszültetvényeken ugye tudjuk, hogy gyermekmunkásokat alkalmaznak, nem tudom, hogy a munka jogi kérdéseket ki lehetne hangsúlyozni Nyugat-Afrika viszonylatában és a GI-okkal kapcsolatban pedig valóban nagyon komoly előrelépés történt, ezt szeretem volna én is kihangsúlyozni. Köszönöm szépen, köszönöm ezeket a bevezető szavakat, nagyon informatívak voltak ezek a ö, felszólalások. Négy kérdésem lenne. Az egyik, azokhoz az aggodalmakhoz kapcsolódnék, amelyek arra irányulnak, hogy valódi szándékaik vannak-e az Európai Uniós tárgyalóknak arra, hogy az afrikaiakkal valóban erőlépés történjen. Nem tudom, hogy ennek lehet, hogy itt negatív aspektusok is megjelennek, nem tudom, hogy ennek a rossz ütemezése, vagy a, a, az oka, vagy a bizalom megtörése. Ezt meg kellene néznünk közelebbről. A második kérdés az emberi jogi feltételek területe. Van-e olyan terv, amiről azt gondolják önök, hogy esetleg hatékony lehet, és hogyan ellenőrizzük ennek a valódi hatékonyságát? Hogyan lehetne biztosítani, hogy itt is fel tudunk lépni? Lula, először, és utána ő lesz a második. Nos, Ami az ELC-t és a ADC-t illeti, én úgy tudom, hogy a namibiai kormány üdvözölte a tárgyalási eredményeket, és erről már többször is beszéltünk. Különösen sikeres volt az MFM záratról való lemondás, tehát ez egy nagyon komoly sikernek könyvelhető el, például itt a feldolgozatlan nyersanyagok exportjával kapcsolatban ez egy nagy vívmány a kérdés az, hogyha ez így van, akkor miért nem lehetséges a többi területtel e, eh, ugyanígy eljárni. Ez nagyon fontos része lenne a csomagnak. A non-execution non clause mellett. Aztán a kelet-afrikai térség. A bizottság azt eh, mondta, hogy folytatódnak a tárgyalások. Tegnap a kenyai sajtó már, már a tárgyalások lezárásáról tájékoztatott mindenkit. A kérdés az, hogy melyik hír mennyire igaz. Hiszen itt akkor delegált jogi aktusról lenne szó, hogy benne maradjunk az időkeretben. És pedig Nyugat-Afrikát illeti, kiemelték önök is azt is, hogy nagyon fontos a kölcsönös bizalom és a helyes metodika és intézkedések megválasztása. Mm, nem biztos, hogy a baloldaliakat, vagyis minket lepett ez meg legjobban, ami, ami itt az eredmény volt. Itt ugye force majeure volt szó, bizonyos magasabb erők is behatottak a tárgyalások menetére, de nagyon komoly tüntetéseket is látunk a civil társadalom részéről. A kérdés az, hogy erre hogyan reagálunk. Kell asszony következik. Köszönöm szépen. Köszönjük, hogy eljött hozzánk. Néhány kérdésem lenne először a Fiji területen, mivel egy kicsit megdöbbentett ez a megközelítés. Egyrészt ugye van egy tanácsi határozatunk, miszerint szankciókkal kell sújtanunk az államcsény miatt a Fiji szigeteket, másrészt viszont ugye ott vannak az ipák, és ez úgy tűnik, hogy né- itt van némi ellentmondás. Kérem, világítsa meg, hogy itt mi az átfogó stratégia az európai emberi jogi célok iránti elkötelezettségünket szeretném itt kikristályosodva látni. Aztán van egy, van egy az ECOWASZ országokkal kapcsolatos kérdésem is önöktől. Azt hallottuk, hogy ezek az országok valamennyien júliusban az IPÁT kezdeményezték, és ez azt jelenti, hogy mindenki ugyanazt a rendszert fogja követni október 1-től kezdődően, de úgy tűnik mégis, hogy Gánában és az Elefántson parton más lesz a helyzet, hiszen itt a piaci hozzáférési szabályok és egy más különböző rendszerek Európai Uniós piacaval hozzáférési rendszerek is életben vannak. Szerintünk itt ellentmondás feszül, konfliktus van a regionális integráció tekintetében, illetve a piaci hozzáférés rendelettel konkrétan is problémák vannak itt, mivel ennek a rendeletnek a második cikke azt mondja, hogy hogy is kezdjem, hogy a bizottság bizottság módosítja az egyes függeléket a 24-es ácik értelmében azoknál az államcsoportoknál, amelyek lezárták az Európai Unióval való tárgyalások, tárgyalásokat, stb. stb. Ezért a bizottság nem dönthet arról, hogy melyik országot tegye bele az egyes függelékbe. A kérdésem az, hogy miért van ez a három különböző megközelítés az ECOWAS területén, ahogyha ugyanazok az EPÁK ezekben az országokban. Aztán ugye említette, nagyon fontos lenne, hogy tudjuk, hogy a ratifikációs menetrendek hogy néznek ki ezekben az országokban. Kanada kapcsán is beszéltünk erről, a kérdés az, hogy ugye egy, egy vegyes egyezményről van szó, ki ratifikál mit. Aztán pedig a kereskedelmi főigazgatóság sajtó közleményében arról is van szó, hogy a nyugat-afrikai országok védelmi intézkedéseket foganatosíthatnak a mezőgazdasági termékek védelme érdekében. Hogyan fog ez működni például a fagyasztott csirke esetében mondjuk Szenegál, hogyan fogja gyakorlatban ezt alkalmazni, hogyan tudja garantálni, hogy a csirke tenyésztő gazdáik védelmet élveznek. Hogyan működik ez a gyakorlatban? Valami fajta adó intézkedésekre kell gondolni, vagy másra? Köszönöm szépen. Bizonyos kérdéseket már mások feltettek, de én most a civil társadalom kérdésére szeretnék rátérni. Itt számos bírálóhang elhangzott az afrikai civil társadalom kapcsolatban, ezzel kapcsolatos eljárásokkal kapcsolatban. A kérdésem az, hogy önök hogyan gondolkoznak erről a kérdésről, hiszen itt bizonyos partnerországokban nem látjuk, hogy a kormányzat erős lenne, és nagyon fontos a, a civil társadalom szerepe az ellenőrzésben is. Vagyis a kérdésem az, hogy ezt önök hogyan gondolják, hogyan tudják bevonni a civil társadalmat. Most pedig Sánchez a következik, mondja az elnök. Köszönöm szépen. Először is az Európai Bizottság szerintem zsarolja az AKC országokat, ha nem nem írják alá ezeket a, ez az egyezményeket, akkor nem kapnak piaci hozzáférés, és nem kapnak támogatásokat sem. Egyértelműen erről van szó, illetve szeretném elmondani, hogy a fejlődő országokban és az EU midgrid, EU tagállamok esetében Tulajdonképpen egy zsákmányoló eljárásról van szó, rablógazdálkodásról, hiszen ezek nagyon gyenge országok. A szabad kereskedelem kérdése nagyon fontos ezekben az országokban. Állítólag ez mindenki előnyét szolgálja, de ez hitvány hazugság. Sem empirikus, sem történelmi bizonyítékok nem szolgálnak ennek megerősítésére. Itt a különböző előre lépések, amelyek már megtörténtek ezekben az országban, ezeket lebuldózerezik, és itt a beruházások liberalizációja, illetve a közbeszerzési folyamatok során esetleg ezek az országok komoly károkat is szemethetnek a jövőben is, azután, hogy aláírták ezeket a megállapodásokat. Itt nagyon gyakran beszélünk a Lisszaboni szerződés 208-as cikkéről ezt a cikket megsértjük, hiszen ebben a cikkben a szegénység felszámolásáról van szó, itt azonban pontosan az ellenkezőjét tesszük, azt a lépcsőt romboljuk le, amelyen ezeken az országok fellépdelve a szegénység ellen valóban harcolhatnak a saját területökön a civil társadalom is nagyon fontos lenne, mint hogy az előttem szóló kolléganő már elmondta, és Haitit is nyomás alá eh, helyezzük, eh, hogy aláírja a, a VPA-t, és tudjuk azt is, hogy ez milyen következményekkel fog járni. Nos, csatlakoznék ehhez a kérdéshez, ami a Nyugat-Európával való egyezményt illeti. Nyugat-Európa nagyon komolyan a, a fókuszban van a kakaó termelés területén elsősorban, az elefántcsontpart és Gána nagyon fontos importőrünk e tekintetben, és tudjuk már régóta, hogy ott gyermekmunka van, kényszermunka van, gyermekkereskedelem is zajlik. És 2012-ben a kakaó egyezményhez való csatlakozás kapcsán erről rengeteget beszéltünk, nagyon világosan elrögzítettük azt a kötelezettséget, hogy a vállalatokkal ezt egyeztetni kell, és világos intézkedéseket kell foganatosítani, és vizsgálni kell azt, hogy a megfelelő egyezményeket a felek betartják, és a gyakorlatban alkalmazzák. Megnéztem a fenntarthatósági fejezetét a Nyugat-Afrikai Egyezmény szövegében, megnéztem ezt a fejezetet. Ez egy nyúlfaknyi fél oldalas fejezet, semmilyen konkrétumot nem tartalmaz, és őszintén szólva, amikor ezt olvastam, arra gondoltam, hogy az epát ilyen formában nem lehet elfogadni. El kell gondolkoznunk azon, hogy amíg nem garantáljuk azt, hogy alapvető jog, az alapvető jogokat biztosítani tudjuk, addig ilyen formában nem, nem fogadhatunk el egy ilyen egyezményt. David Martin kérdésével kezdem, de azt gondolom, hogy sor kérdés van, amelyre válaszolni kell. A civil társadalomra vonatkozó kérdésre gondolok, illetve arra, hogy az epákkal mit akarunk elérni a civil társadalomban. A konzultatív bizottság ...2008 óta követi nyomon a elkötelezettségünket, de ennek a szintje mindig változott, ezt el kell mondanom. Az egyik kérdés, mely a civil társadalmat is illeti, arra vezethető vissza, hogy nagyon jó európai struktúrákkal rendelkezünk. Az Európai Parlament, az gazdasági és szociális bizottságok, hogy csak kettőt mondjak. De bizony nagyon nehéz ezeknek az ekvivalensét megtalálni, megfelelőjét. Blenda mondjuk akart ilyen munkát el, útjára indítani, de hát a probléma az, hogy nem lehet ezekben az országokban egy egyben leképezni ezeket az országokat, ezeket a szervezeteket. Legyünk őszinték. Az epák tekintetében még a legkisebb civil társadalmi eh, vagy fenntartható kormányzási eh, passzusok elfogadása is hatalmas nehézségekbe ütközött. Tehát <clears throat> egyszerűen arra akarom ösztönözni önöket, hogy lássák, hogy az EPA-val kezünkben van egy eszköz, melyel a civil társadalmat segíthetjük. Még a nagyköveteink is panaszkodnak gyakran, hiszen a civil társadalmat az EPÁK alárendeljük. És persze nem csak a karib térségről beszélek, hanem más térségekről is. Tehát kezdjük a kisebb kérdéseket. Láthatják, hogy ez egy olyan világ, amely nem teljesen nyitva áll a civil társadalom irányában miközben szükségünk van a civil társadalomra. És az epákkal, az epákra vonatkozó munkába próbáljuk ezt eh, megjeleníteni. Például a nyugat-afrikai szakszervezetekkel találkoztam, ez egy nagyon konstruktív találkozó volt. Szívemen viselem Afrika ügyét itt az európai szintéren is, mert addig ismerik Európát. Találkoztam ezekkel a szakszervezetésekkel. És mondjuk, amikor a gyerekmunkáról beszéltünk, akkor és nem akartam én keménykedni, vagy bárkit ellehetetleníteni az ülésen. De mondjuk a gyerekmunka kapcsán világosá vált, hogy az afrikai szakszervezetések és az európai szakszervezetések között nagy különbség mutatkozik. Nem akartam én őket nehéz helyzetbe hozni. Kingsley, az afrikai kollega azt tudta mondani, hát amikor gyerek voltam, ez volt a bevett dolog. Hazamentem, kaptam ebédet, aztán mentem vissza dolgozni. Még egyszer mondom, tehát az epákban igyekszünk ezeket a fenntartható gazdasági záradékokat is érvényesíteni, még Nyugat-Afrikában is, amelyek, amely országok nagyon gyanakvók. Mit akarok mondani? Az emberek tájékoztatnak bennünket, még akár Haitiban is. És hogyha lett volna egy EPA a kezemben, akkor szólhattam volna a haiti kormánynak, de hát a eh, Haiti teljes szabad kézzel rendelkezik, hogy ratifikálja-e az EPA-t vagy sem. Tehát teljesen egyetértek és rokon szenvezem önnel, elnök úr. Nagyon frusztráló ez a valóság. Nekem is frusztráló volt ezt elfogadni, de ez így van. Mondok egy anekdótát. Szed, a szadekban azzal fenyegettem a tárgyalópartereket, hogy most kimegyek, és megmondom, hogy miről van itt szó a tárgyalópartnereknek. A dél-afrikai fenntartható növekedési fejezetet, meg a SZADEK régióra vonatkozót ott el lehetett fogadni, de hát Nyugat-Európában kérem szépen, ennek az esélye, hogy is mondjam, nem nagyon nagy. De legalábbis kapcsolatban vagyunk, és a kapcsolat kapcsán figyelek a szakszervezetisekre, figyelek a gyerekek, volt gyerekek, gyerekmunkások, vagy rabszolgamunkások beszámolóira, és egyszer is mindenkorra el szeretném mondani, hogy nem a pénz itt a fő kérdés, amikor zápákról van szó. Nem. Az ember megtanulja a leckét, hogy ez a szuverenitásról, a szakpolitika meghozatala feletti szabadságról is szól. És az EPA-ban létezik a nem végrehajtási záradék, és mondjuk Fiji számára ez nagyon nehéz volt ezt elfogadni ratifikálták a megoldő, megállapodást, és azt kell, hogy mondjam, hogy a Salomon szigetek tekintetében is látom, hogy létrejöhet esetleg a megállapodás nem olyan széles körű persze, mint másokkal, hiszen ennek nincsen fenntartható növekedési fejezetem, de összességében mégis az a benyomásom, hogy az emberek nézik ezt a megállapodást, és azt mondják, hogy ilyen a nehéz tárgyalásokat figyelembe véve a global sourcingra nincsen eh, esély. A fenntartható hajózás eh, a feltartható hajó halászásban esetleg előrelépést lehet elérni, ez egyébként érinthetetlen ügy nekik, de ilyen módon mi más részről más területeken, mondjuk az ESZA területén igenis síkra szállok a fenntartható növekedés mellett. Igyekszem tehát élni a belém vetett bizalommal, de ugyanakkor nem akarok elszállni és elveszíteni a realitás érzékemet. találkozom a munkavállalókkal, a szakszervezetekkel, és azért örülök ennek, mert ilyen módon valahogyan egy másik hangot is hallunk, hiszen nem csak a kormányok hangjára kell hallgatni, hanem a civil társadalom hangjára is, még ha nagyon gyenge lábakon áll is ez. És persze Szólos biztos kedvezményei jók voltak, engedményei jót voltak, és a GI protokollok is, a GI jegyzőkönyvek is nagyon hasznosak. Köszönöm ezt a kollégáknak. Az Afrikai Uniós aggályokat fogalmazott meg nem tudom pontosan milyeneket. De azt mondhatom, hogy egy jó partneri kapcsolatot kínálunk az Afrikai Unió országai számára, nem akarunk nyomást gyakorolni rájuk. Nem szabad azt sem elfelejtenünk, hogy az országok szuverén módon dönthetnek, Végezetül pedig azt azért látni kell, hogy minden országgal felren kell bánnunk. Nem tudom tehát, hogy a jó szándék ebben a kontextusban mit jelent. Úgy gondolom, hogy valami olyan titkos szándékra utal ez a felvetés, amelyel nem rendelkezünk. Látni kell, hogy mi tisztalapokkal játszunk, és igyekszünk a lehető legjobban a saját értékeinket érvényesíteni ezen epákban. Ami pedig az emberi jogok kérdését illeti, ez egy nagyon nehéz kérdés, erről beszélnem. A kollégáimra nem vonatkozik ez a kemény elvárás. Azt kell, hogy mondjam, hogy paternalista módon copy bekerül ez minden epában. Ezt én öm, kell, hogy lenyomjam kvázi a torkukon, és nagyon örülök, hogy ezért valami rugalmasságot kaptam. Tehát 96-ban teljes volt a merégség. Tényleg, copy betették a szöveget mindegyik megállapodásban. Most azért már van egy kis tárgyalási lehetőségünk, és ilyen módon azt mondhatjuk, hogy a preferenciáinkat nem kompromitáljuk, nem veszélyeztetjük, de ugyanakkor párbeszédben kell maradnunk, és nem lehet vakon dialógus készség nélkül rákényszeríteni partnerekre ezt az, ezeket az elveket. Aztán arról is beszéltek, hogy a szadeknek az export hozzáféréshez is hasonló problémája van, de hát és az IEC-ben miért nem történik ez? Nos, csak a szövegekre utatha, utalhatok, és ezt kell, hogy mondjam, az IEC-ben sokkal rugalmasabbak voltunk, hiszen az IEC, hogy ezt a metaforát használjam, egy komplex galaxis. Nem arról van szó, hogy Dél-Afrika más ligában játszana, de mégiscsak teljesen más ö, ö, táborba tartoznak, és ö, az IEC-ben voltak éppen tehát ö, arra figyelünk, hogy ö, lehetőséget kínáljunk a tárgyalások folytatására, ne keménykedjünk túlon túl, és tegyük lehetővé például, hogy mondjuk a kormány kiadásokat az jobb másként elszámolják, hogy miért nem kötik meg a megállapodást? Hát nem tudom, tényleg nem tudom. Ahogy a múltban is mindig mondtam, a régió számára leginkább a nem végrehajtási záradék, a non-execution clause jelent problémát. Ők ugye az export hozzáférésről és az MFM-ről beszélnek, ennek adnak prioritást. De valójában ez az áradék a probléma, én ezt mondanám. Ha kérik, bármilyen bilaterális beszélgetésre készen állok, szívesen betekintést adok a szövegbe, nem frusztrálni akarom önöket para ezzel, de van egy-két kérdés, amely megmagyarázhatatlan nekem. Nem értem, miért nem elfogadható ez a szöveg partnereink számára. Visszatérve Fidzsirem, 2006-ban hoztuk meg a döntést Fiji kapcsán, és igaz, hogy Fiji mondjuk Madagaszkárhoz hasonlóan a szankciók áldozata volt. De az IUU tekintetében Fiji nagyon konstruktív volt. Úgy látom ezt a kérdést, hogy amikor ezekkel az országokkal partneri kapcsolatóra törünk, akkor azt látják, hogy komolyan vesszük őket, igazi partnernek tekintjük őket. Nem ígérhetek persze semmit, de hát azt kell, hogy mondjam, hogy Fidzsivel nem könnyű az ügy. De nem szabad becsapni előttük az ajtót, nem hiszem, hogy ezzel bárkinek jó szolgálatot tennénk. Sri Lanka, és most tényleg személyes véleményemet mondhatom, Sri Lankában éltem én, és én nyújtottam be a dossziékat, hogy a preferenciák alól zárjuk is Rélánkát. Már nem örülök ennek, nem vagyok erre büszke. Mert Sri Lanka egyszerre most, hogy nincsen velünk kapcsolatban, nem rendelkezik kereskedelmi preferenciákkal, a befolyásunk alól is teljesen kicsúszott. De a civil társadalommal um, mindenképpen kapcsolatba kell maradni, ezzel közvetett terhet, nyomást lehet gyakorolni a kormányokra. Nem szabad, hogy a civil társadalomról megfelelkezzünk. Egy érdekes kérdés volt az is, hogy az ECOVAS országok esetében miért nem értünk áttörést, áttörést. Nos, a delegált jogi aktusok tekintetében mondjuk Nigériáról és talán másik országról eleinte nem is készültek ilyenek. Hogyha eleinte nem voltak, most nem tudom őket besúvasztani utólag. Ez egy egész egyszerű kodifikációs technika, be nem suvaszthatás kérdése. Nem lehet utólag őket felvenni a listára. Ezek az ország nem feleltek meg ugye akkor az elvárásoknak, de azt reméljük, hogy néhány hónap múlva megoldhatóvá válik ez a probléma. Remélem, hogy év végére aláírás kerül a dokumentum aljára, és utána a ratifikációs folyamat mindenkinek a javára válik. Azt kell, hogy mondjam, hogy lehetőségünk van arra, hogy ratifikáljunk, mindenkinek alá kell írni, de a ratifikációt háromnegyednek kell ratifikálnia, mint a kotonai megállapodást is, ebben az esetben hatályossá válik a ratifikált országokban a megállapodás. Tehát, hogyha olyan országokra gondolnak, amelyek kívül maradtak, akkor látni kell ezt, hogy ez is megoldható ezen ország esetében, egy ilyen átmeneti, tranziens átmeneti időszakban, és így lezárhatjuk ezt a jelen helyzetet, amely a jelen időszakot határozza meg. Say that my agreement has been mixed, will ever be mixed, because I can't put the hands in the pocket of nem tudok én persze a tagállamok zsebében turkálni, tehát az én kezem mindig meg lesz kötve, ez mondjuk világos. Aztán van itt még egy érdekes kérdés. Mondjuk az LDC-k, az alacsonyabb, a legalacsonyabban fejlődő fejlettségű országok megértették, hogy az EPÁK miért jók. Nem akarok a részletekbe belemenni, de az epák elindítása nagyon könnyű, míg viszont, hogyha valami, valaki nincsen az epában akkor a multilaterális védelmi rendszert kell, hogy működtesse, ezt pedig ezt jogosít, fel kell jogosítani magát erre. Mondjuk Szenegál a legutolsó specifikusan a mezőgazdasági termékekre vonatkozik lehívhatja ezt, az utolsó védelmet lehívhatja, ez ugye Szenegál esetében a csirke. De legalább a csirke esetében fennáll ez a védelem, és erre bizony büszkék is lehetünk. Persze egyetértek én azzal, hogy minden jogszabályunk koherens legyen egymással, a szakpolitikáink legyenek koherensek, de persze egymástól is tanulhatunk, ezzel egyetértek. Haiti hogy ratifikálhatnak-e vagy sem. Ez szomorú kérdés, hogyha nem ratifikálnak, mert ugye egy szigeten van Haiti és a Dominikai Köztársaság, Haiti meg mégsem ratifikál, de az epákkal talán ki lehet húzni az egész ügy méregfogát. Igyekeztem mindenre válaszolni, Ja persze, még az EPA tanulmány, a karibi EPA tanulmány kérdéséről nem beszéltem, csillam fel a szemem. Hát a következő hetekben publikáljuk majd. Tényleg most a konzulenseink még az utolsó változatot készítik el, ezt még nem láttuk, a végső verzió pedig hamarosan, remélem hamarosan felkerül majd a weboldalunkra. Köszönöm szépen! Dann schließe ich den Tagesordnungspunkt. Köszönöm szépen, ezzel lezárom ezt a napi rendi pontot. Köszönöm szépen még egyszer. Ezzel az utolsó előtti 14-es napi rendi pontra térünk rá. Ez pedig nem más, mint tájékoztatás az Ekvadorral kötött egyezményről. E, Ecuador a Kolumbiával és Perúval kötött egyezményhez csatlakozott. Ez persze önmagában is jó hír, de az a kérdés, hogy mi történik Ecuadorral addig, amíg életben nem lép az egyezmény, mert eddig kereskedelmi preferenciális szerződésünk van Ecuadorra. Nos, Jürgensen úr, ön már többször járt nálunk, úgyhogy megadom önnek a szót, hogy beszámoljon a fejleményekről. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm ezt a lehetőséget, hogy beszámolhatok arról, hogy Ecuadorral hogy állunk. Az nyár végén volt néhány fontosabb fejlemény ezzel kapcsolatban. A munka folyt a nyári szünet alatt is, és most is folyik. A második kérdését illetően hogy mit tegyünk addig, amit nem ratifikáljuk ezt a szerződést, hogy a kereskedelmi preferenciák életben maradnak-e. Amióta utoljára találkoztunk, azóta beszámolnék arról, hogy mi a háttér ehhez az egyezményhez, hogy ez miért fontos ez az egyezmény, és végül hogy hogyan hasonlít ez a kolumbiai és Perúval kötött egyezményhez először is. Ahogy tudja, 2007-ben kezdtük a tárgyalásokat, és az volt a célunk, hogy egyezményt kössünk, már maga a tárgyalás is nehéz volt. Bolívia úgy döntött, hogy nem folytatja a tárgyalásokat. Három ország, Ecuador, Peru és Kolumbia folytatta a tárgyalásokat. Ecuador azonban úgy döntött, hogy 2009-ben felfüggeszti a részvételét a tárgyalásokon, és így a többoldalú egyezményt 2010 márciusában aláírtuk Kolumbiával és Peruval. Ez az egyezmény tavaly lépett életbe. Amióta felfüggesztettük a tárgyalásokat Kolumbiával, Ecuadorral, azóta is fenntartottuk a kapcsolatot Ecuadorral és lehetőségük nyílt arra, hogy részletesen tanulmányozzák a javaslatainkat. Aztán minisztériumi és miniszteri szinten tavaly volt egy találkozunk, júliusban, Ecuadorra, és a biztos is jelen volt a tárgyaláson, ahol lehetőség nyílt arra, hogy újra kezdjük a tárgyalási folyamatot Ecuadorral. Az ekvadoriak úgy gondolták, hogy a Kolumbiának felajánlott szerződés feltételei elfogadhatók számukra, és elég gyorsan folytak aztán a tárgyalások, 2013-ban az első fordulóban volt egy brüsszeli találkozó, a második fordulóban volt egy ekvadori találkozó, aztán egy harmadik forduló is volt Brüsszelben, júniusban, ahol már tartalmi kérdésekről is volt szó, nem csak előkészítő jellegű volt, és volt egy utolsó júliusi brüsszeli fordulónk, ahol két hét alatt véglegesítettük az egyezményt az összes még nyitott ügyben. De Gücht biztos, és az Ecuador kereskedelmi, Ecuadori kereskedelmi miniszter között tehát június-júliusban volt az utolsó ö, találkozunk, körülbelül két hónappal ezelőtt. Most pedig a jogi felülvizsgálata folyik az egyezménynek. Igazából kiterjesztjük a már létező egyezményt Kolumbiával, Hogy ha valaki szereti tanulmányozni részletesen a kereskedelmi egyezményeket, akkor emlékezni fognak rá, hogy mi a tartalma ennek az egyezménynek. Help uh, engaging with, the, with our partners uh, on this issue. És ebben a kérdésben uh, új lépés az, hogy tegnap föltettük a website-ra az egyezményt, alapvetően két része van. Az egyik az, hogy magába a szövegbe is belenyúltunk, az egyezménybe, és aztán az ekvadori EU-s piacokhoz való hozzáférés feltétele és vice versa. Nagyon kevés dolgot változtattunk a szövegen. Három fajta változtatást végeztünk. Az egyik Nyilvánvalóan, mivel Ecuadorra kötjük a szerződést, az Ecuadorra való utalások, a Kolumbiát és Perút helyettesítendő utalások, és a geográfiai kiterjedésre vonatkozó utalásokra kb. tíz ilyen változtatás van. Aztán van kb. 12 olyan rész, ahol biztosítanunk kellett azt, hogy az ekvadori vállalások egyéniek legyenek. Kolumbia és Peru esetében is megtettük ezt. Például a szolgáltatásokat illetően, ahol a nemzeti feltételekhez igazítottuk ezt, vagy olyan szektorok beazonosítása, ahol szintén ilyen elkötelezettségeket azonosítottunk, és végül az utolsó kategória külön lábjegyzetek, amik azt a célt szolgálják, hogy a specifikus ekvadori jogi feltételeknek megfelelően, vagy a politikai rendszer különlegességének megfelelően módosítottuk a szöveget. Például Ekvador azt kérheti, hogy az úgynevezett szolidáris és gazdasági belső nemzeti egyezményekre való hatását ennek az egyezménynek ellenőrizheti az ekvadori hatóság, vagy van egy utalás a szerződésben arra, hogy a UPOP, az EUPOP 1978-nak a tagja Ecuador, és nem az EUPOP 1991-nek. Ezek kis változtatások, de ezek figyelembe veszik a politikai érzékeny pontokat, és mindent, ami politikai szempontból fontos. Ecuador számára. Aztán a piaci hozzáférést illetően természetesen az interneten elolvasható a tárgyalásoknak az eredménye, de általában véve a piaci hozzáférést illetően ugyanazok a feltételek, mint Peru és Kolumbia esetében. Ez például kisebb változtatásokat azért magában foglal, például a szolgáltatási szektorban vannak olyan szektorok, ektorok, Ecuadorban, amelyek liberalizáltak, és Kolumbiában nem, vagy vice versa, de aztán benne van a mozgásszabadságról szóló fejezet, és mindig figyelembe vesszük ezeken a tárgyalásokon a partneri ország kéréseit ami az árucikkeket illeti. Ecuador a vám tételeinek a 97%-át liberalizálni fogja, a legtöbb árucik esetében, Általában az átmeneti időszak elég rövid, de vannak érzékeny termékek esetében hosszabb időszakok is. A jelenleg Ecuadorba irányuló EU-s export 99,6%-át le fogjuk fedni az egyezménnyel. Ez hasonló ahhoz, amit Peruval kapcsolatban elértünk a százalékos arányokat illetően, ami a szolgáltatásokat illeti. Ez is egy nagyon kiegyensúlyozott megállapodás, telekommunikáció, pénzügyi szolgáltatások, postai szolgáltatások, ezekre kitér. Végül a közbeszerzés, ez is nagyon fontos pont volt számunkra. Ecuadorban ugyanaz a helyzet alakult ki, mint Kolumbiában és Peruban. Amikor a közbeszerzés területén liberalizálunk, az nem sohasem egy teljes liberalizáció, az országoknak mindig lehetősége nyílik arra, hogy azt mondják, hogy nem én ezt a szektort nem akarom liberalizálni, másikat pedig igen, úgy tűnik, hogy általában véve ez egy nagyon jó egyezmény. Figyelembe vettük azt is, hogy a gazdasági fejlődés Ecuadorban alacsonyabb, mint Kolumbiában, és ennek megfelelően fázisosan vezetjük be a változtatásokat, például a küszöböket illetően, a piacnyitásokat illetően. Mi a következő lépés? most a jogi felülvizsgálat folyik. Ez beletelik egy kis időbe, de az ekvadori partnerekkel együttműködünk, és nagyon reméljük, hogy befejezhetjük novemberre a jogi felülvizsgálatot. És hogy A jegyzőkönyvet is véglegesíthetjük, és hát Kolumbiának és Perúnak is alá kell írni az egyezményt, mert ahhoz, hogy ez, az egyezmény életbe léphessen, nyilván ezeknek a feleknek is egyet kell érteniük. Az EU, Kolumbia és Peru nak mind döntő szerepe van, megvétózhatják az egyezményt. Aztán lefordítatjuk az egyezményt, és végleges konzultációt folytatunk Kolumbiával és Perúval, és aztán a Kereskedelmi Bizottság elfogadja az egyezményt, ami azt jelenti, hogy a tanácshoz és a parlamenthez benyújtsuk az elkészült egyezményt 2015 őszén, és utána aláírhatjuk az egyezményt 2016 elején. Úgyhogy még van egy kis időnk, hogy visszatérjünk erre. Um, picking up on, on, on what you said, uh, Chairman, on uh, the question of, uh, of, of GSP now. Akkor a preferenciális tarifákat illetően. az Ecuador, ekvadori állam elveszti az év végéig ezt a preferenciát, nyilvánvalóan ez elkerülhetetlen, de most már akkor szület, megszületik a kereskedelmi egyezmény Ecuadorral, véglegesítjük a javaslatainkat, a jogi szolgálat is felülvizsgálja, és mind a két oldal arra készül fel, hogy az ő érdekeit is szolgálja ez a kereskedelmi kapcsolat. Ami az EU-t illeti, mi azt várjuk, hogy valami erőfeszítést tegyen Ecuador arra az időszakra, amikor már lejárnak a kereskedelmi preferenciáik, de még a kereskedelmi egyezmény nem lépett életbe. Tehát mi nem szeretnénk, hogyha egy hullámvasút jelenséget láthatnánk, Nagyon fontos exportcikkeket, például a tonhalat érinti ez a vám preferencia. Körülbelül 21-25 kal nőhet, hogyha ö, megengedjük ezt a, ö, az interim időszakban, hogy hullámvasút módjára viselkedjen tarifa. Tehát a mi elképzelésünk az, hogy egy olyan helyzetet érjünk el, ahol mind a két oldal felkészül, abstain from introducing new duties or to and, and to abstain for uh, of increasing uh, existing ahol pozitívak lesznek az eredmények mind a két fél számára. Ez az alapelképzelés. Már nagyon előre haladtunk a szerződés előkészítésével, és reméljük, hogy a bizottsági javaslatot október elején el tudjuk önöknek küldeni nem tudom, mert eh, formálisan még nem került elfogadásra ez a javaslat, nem sokára azonban megtörténik, úgyhogy most igazából egy kis előzetes betekintést adtam önöknek, de formálisan még nem fogadtuk el a fejleményeket. Nagyon gyorsan dolgoztunk, Uh, the negotiations only finished in, in, in July, and it was not possible to... És sajnálatos módon a tárgyalások vége előtt nem tudunk dönteni. Kedves kollégák, már csak 10 percünk maradt, úgyhogy kérem, fogják rövidre. Először az állandó raportőrnek adnám meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és nagyon szépen köszönöm a bizottságnak is ezt a nagyon átfogó és részükről átláthatónak titulált ismertetőt a kereskedelmi egyezményről. Tavasszal több találkozónk is volt Ecuadorra és valószínűleg lesz még egy a felügyelő csapatot illetően, hogy beazonosítsuk, hogy milyen kihívásokkal nézünk szembe a kereskedelmi egyezményt illetően. Az, hogy Ecuador csatlakozik a Kolumbia-Peru egyezményhez. De mi, mint szakbizottság, fog, kell, hogy foglalkoznunk azzal, hogy mi történik december 31-e után. Ha nem találnak megoldást arra, hogy a preferenciális tarifákból már nem ö, részesül Ecuador. Nagyon kevés ideje lesz a bizottságnak arra, hogy jóvá hagyja ezt a határozatot, és akkor Ecuadornak még, még kevesebb ideje marad arra, hogy válaszoljon erre a problémára. Úgyhogy én tényleg azt kérem a bizottságtól, hogy időben kapjuk meg a konkrét szöveget hogy a bevett jogalkotási folyamatot átfuttassuk rajta. Nem akarjuk azt, hogy azt mondják, hogy igen, igen, igen, minden rábulintanak, sajnálatos módon ezt már láttuk ma több sürgős ügy kapcsán, én ezt el akarom kerülni, és nem akarom kockáztatni a két oldalú kapcsolatokat sem. Másodszorban mi ragaszkodtunk hozzá, hogy úti terv kísérje a perui és kolumbiai egyezményt, szerintem Ecuador esetében is szükség van erre. Milyen következményei vannak annak, hogy Ecuador is csatlakozik? talán mielőtt még a parlament választ adna, kell egy úti terv arról, hogy Ecuador milyen politikai és társadalompolitikákat folytat. Hogy milyen konkrét feltételekkel állunk szemben. Itt ugye az Európai Unió na, esetében is figyelembe kell venni az, hogy milyen gazdasági, szociális és társadalmi változások történtek ebben az országban, és figyelemmel kell kísérnünk az ekvádori kormány ténykedését. Azt hiszem, hogy jó példa lehet például azok a a gazdasági kihívások listája, amelyet már kidomborítottunk a latinamerikaiakkal általánosságban, és ilyen formában kirajzolódhat, hogy milyen irányba haladjunk tovább. Illetve szeretnék szoros együttműködésre lépni Altos Setóval, illetve az, ár, az árnyék előadókkal, vagy nagyon szeretném, hogy minden csoport kinevezzen egy árnyék előadót, vagyis ezen erre szeretnék kérni mindenkit. És <clears throat> a titkársággal is nagyon komoly munka áll előttünk. Fidesz úr, köszönöm szépen, elnök úr, nagyon röviden. Örülök természetesen annak, hogy ezek a tárgyalások lezárultak, Korábban voltak ideológiai fenntartásaink, és Bolívia esetében ezek még továbbra is érvényben vannak. Ezek az egyezmények akár pozitív kicsengésűek is lehetnek. Természetesen Spanyolország és a Kanári-szigetek szempontjából ezek akár ez viszont problematikus lehet, elsősorban a banán témára gondolok, de tudjuk azt, hogy az ilyen egyezményekben mindig vannak problematikus pontok. Azt hiszem, hogy nagyon fontos az, hogy megnézzük, hogy mi történik a köztes időszakban, amíg az egyezmény hatályban nem lép. Itt meg kell találnunk a megfelelő megoldást. Ez a bizottság feladata lesz. Egyébként pedig, mert ha nem így járunk el, akkor Ecuador issza meg ennek a levét, és ezt el kell kerülnünk. Én vagyok a, az előadója ennek a témának, nagyon szívesen együttműködök mindenkivel a kérdés megoldásában. Köszönöm szépen! Szeretnék visszatérni arra a pontra, ami az úti tervvel kapcsolatos. Ez nem csak ö, úti tervet jelent, hanem a fenntartható fejlődés tervet, mint olyat az FTI-ben, és számos ILO szakbizottsági ajánlás kapott már Ecuador, a legutóbbi ajánlás ez évre datálható a nonkonformitásra vonatkozott az, IL, az ILO egyezmény bizonyos pontjai kapcsán, ezért jó lenne, hogyha hallanánk valamit a fenntartható fejlesztési fejezetről is. És még szeretném elmondani, hogy egyre több információt kapunk azoktól, akik a civil társadalmat képviselik, és a um, Kolumbia Peru tanácsadó csoport tagjaiként is működnek a fenntartható fejlődési fejezetben. Jó lenne, hogyha ez a szakbizottság határozatot hozna, de ezen túlmenően meg kellene nézni általánosságban, hogy hogy működik ez az úti terv, a három ország kapcsán, és hogy a belföldi tanácsadó csoport hogy működik, ezt is gorcsó alá kellene vennünk, mivel mm, ugye Kolumbiába egy INTA delegáció ellátogatott, és itt is kiderült, hogy vannak problémánk. Tegnap pedig nagyon szomorúan hallottam az, a, azokról a gyilkosságokról, amelyek most Kolumbiában történtek. Azt hiszem, hogy Kolumbiának nagyon nagy szüksége van a támogatásunkra. Köszönöm szépen, Mária. Nos, amit Judit elmondott, azt hiszem, hogy fel kell tennünk azt a kérdést a bizottság szintén, hogy hogy történhet az, hogy ez az, ez az egyezmény, a kolumbiaiakkal való egyezményt számos Európai Uniós tagállam nem ratifikálta, például Belgium sem, és ez komoly problémákat okoz, hiszen az Alkotmánybíróság Kolumbiában ezt most már alkotmányellenesnek ítélte meg ezt az egész folyamatot. Nem tudom, hogy itt ez egy technikai, jogtechnikai probléma, de elképzelhető, Ugye itt korábban beszéltünk a szakszervezeti jogról, a kisebbségek jogáról és a környezetvédelmi kérdésekről. A kolumbiai egyezmény tekintetében nagyon fontos lenne, hogy azon dolgozzunk, hogy az, e, az Európai Uniós tagállamok valamennyi, ö, valamennyien ratifikálják ezt az egyezményt, hogy Kolumbia nehéz helyzetén tudjunk segíteni. Köszönöm szépen, Sánchez asszony, köszönöm szépen. Nos, ugye egy új egyezményről van szó, itt nem csak kereskedelempolitikai, hanem gazdaságpolitikai kérdésekről is szó van. Ez az egyezmény ultra liberális, és nem igazságos az, hogy ez egy egyensúlytalan helyzet, ami kialakult a kolumbiaiaknál ugye egy kolonialisztikus, gyarmatosító modellt látunk a nyersanyag tekintetében, a nagy koncernek egyértelműen előnyt élveznek, ennek nagyon komoly szociális és környezetvédelmi kihatásai is lehetnek, amelyeket még egyáltalán nem is tudunk felmérni ezek a szerződések és egyezmények egyértelműen rontják az egyes országok azon képességét, hogy saját törvényeiket meghozzák, környezetvédelmi és emberi jogi szempontból is, ezt Kolumbiában egyértelműen látjuk, és ahhoz csatlakoznék, amit Judit is elmondott, az érdekelne engem, Ugye említettük, hogy alkotmány ellenes elemeket is megalapította a szakbizottság, az emberi jogi passzusokat például nem ültették át a gyakorlatba. A kérdés az, hogy a bizottság miért nem függeszti föl ezt az egyezményt, miért nem helyezzük ezt hatályon kívül, és Ekvádorra ugyanez vonatkozik. Ska, egy percben. Tulajdonképpen még több kérdésem is van. for discussion question because Mr. Jorgensen took Uh, all the time that was foreseen. Tehát igazából mm, már elég időt töltöttünk ezzel, lehet, egy kicsit zavarjuk az önök monológiát, nagyon sajnálom, ha ezt tesszük, de az, hogy ön 20 percig beszél nekünk, meg két perc jut, és nem tudok kérdéseket feltenni, meg egyébként egy van, az nem elég. Tehát a kérdés az, hogy a tagállamokkal is ismerteti, ez egyébként 10 másodpercbe telik a válasz, és nagyon sajnálom, hogy ez így alakult, de kicsit nagyobb udvariasságot várnék a bizottságtól. Elnök, ez volt az első eszmecserénk, és nyilván még lesz egy második ülésünk is. Rapporteurs auch äh, benannt sind, dann eingerichtet wird und tagt, und das ist sicherlich és majd intenzívebb megbeszélés is folytatni. Jürgeszen úr, még három másodpercet kap arra, hogy válaszoljak. Nem. First of all, uh, sustainable development, yes. Uh... Rövidre fogom magamat, egyrészt a fenntartható fejlődés, persze. Ez a megállapodás integráns részét jelenti Ekvádornak, tehát Ekvádornak alá kell majd írni az erre vonatkozó részeket. Peru és Kolumbia is hasonló kötelezettségeket írt alá, ezek mellett kötelezte el magát, és természetesen a monitoring és a reporting, a nyomonkövetés és a beszámolásra vonatkozó kötelezettségek is hasonlóak. A parlament azt kérte tőlünk, az bizott meg bennünket, hogy a szepak rendeletben amelyet a megállapodással egyet fogadtak el, hogy hajtsuk végre a nyomonkövetést, kövessük nyomon a végrehajtást, és számoljunk be erről. Éppen most a szolgálatok közötti egyeztetésen van ez a dokumentum, utána pedig fordításra kerül, és novemberben eljuttatjuk a parlamenthez. Ez a jelentés pedig külön hangsúlyt fog fektetni a fenntartható, a fenntartható növekedésre. Az is igaz, hogy a megállapodást nem ratifikálták még minden tagállamban de teljes egészében egyetértünk a parlamenttel abban, hogy minél korábban sikerül minden tagállamnak ratifikálni a megállapodást, annál határozottabb, erősebb politikai üzenetet küldünk ki mindenfél számára, ez pedig egy olyan megállapodás, amely nagyon fontos mindenki számára, az EU számára, és persze partnereink számára is. Keller asszony kérdésem. Bevonják-e a tagállamokat? Igen. Válaszom, igen. Nekik is ratifikálniuk kell majd ezt a megállapodást. Épp úgy, mint a Perúval és a Kolumbiával kötött megállapodásokat, nincsen különbség az eljárásban, ugyanazt a javaslatot készítjük majd itt is elő, mint Perú és Kolumbia esetében, és a jogalkotói eljárásban veszünk részt. Itt is, mint Peru és Kolumbia esetében. A kolumbiai alkotmányos vita vitára is rákérdeztek. Csupán annyit mondhatok, hogy garanciát kaptunk a kolumboktól, a kolumbiai hatóságoktól, hogy a jelenlegi alkotmányt átalakító folyamat és az így létrejövő alkotmány, mindenképpen az alkotmánybíróság <clears throat> felügyelet alá tartozik, és semmilyen módon nem befolyásolja majd a mi megállapodásunkat, azaz Kolumbia elkötelezettségét a, a demokratikus elvek mellett. Nagyon bonyolult kérdés ez, de szívesen megválaszolom a monitoring csoportban ezeket a kérdéseket, vagy bilaterális módon. Köszönöm szépen, Jörgensen úr, a válaszait. Azt hiszem, hogy minnyáján egyetérthetünk abban, hogy a nyomonkövetés, a monitoring és a végrehajtás, a mi elvárásaink végrehajtását figyelemmel kell kísérni, nyomon kell követni, és arra kell ösztökélnünk a bizottságot, hogy adekvát módon hajtsa végre a monitoring folyamatot, a monitorozást. Ezt biztos még ki fogjuk emelni. Köszönjük szépen még egyszer, az egyetem egyebek alatt nincsen semmi mondandóm. 16-os napirendi pont a következő ülés nap, hat, időpontja október 6-a és 7-e. Köszönöm szépen a résztvevőknek és a titkárság jelzi számomra, hogy nagyon fontos, hogy 29-én 14.30-kor tartjuk az új biztosasszony meghallgatását. Köszönöm.